Euh, Kedves kollégák, tudom, hogy lehullott a hó Brüsszelben, de mivel a meteorológiai körülményektől függetlenül nagyon sűrű a napi rendünk, ezért azt javaslom, hogy kezdjük meg a munkát. Az egyes napirend elfogadása. Az, a 11-es pontot ezt a hetes pont elé vesszük, ez a foglalkoztatás irányelvekről szól. Úgyhogy ezt elfogadottnak tekintjük. Ő kettes, A elnök közleményei senki ne grimaszolja, amikor miközben beszél, mert fölveszik, és web tévén sugározzák az ülést. Hármas július 10, szeptember 6 és szeptember 11 18 ülések jegyzőkönyvének elfogadása, hogyha nincsen ellenvetés, az ülés végéig akkor ezeket elfogadottnak tekintjük. Négyes napi rendi pont, megadom a e, szót Filip Bulan kollégánknak. Ez egy vélemény, amit ő készített, a DEVE szakbizottság jelentéséhez készített, ez készített kollégánk az Európai Unió tengeren túli országának és területeinek területeiről szól. Ez a tanács javaslatára készült egy anyag, Patrice Tirolien az jelentéstevő a devében, megadom a szót a mi véleménykészítőnknek. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogy mondta, a DEVE szakbizottságnak készítünk egy véleményt, és ez a, az Európai Unió tengeren túli ország területének társulásáról szóló tanácsi határozatára vonatkozik. Ez a határozat rendkívül fontos szám, számukra olyan szigetekről van szó, amely az Európai Unió, Dánia, Franciaország, Hollandia és Egyesült Királyságok tagállamaihoz tartoznak. Ezek a szigetek elhelyezkedésétől, e-, elhelyezkedésének köszönhetően az Európai, egész Európai Unió számára fontosak. 2001-ben készült egy, fogadtak el egy határozatot a témával kapcsolatban, és ez azonban módosításra került a totok számára rendkívül fontos a fenntarthető fejlődés szempontjából, a versenyképességük javítása szempontjából, illetve a környezetvédelmi alkalmazkodásuk és a sebezhetőségük csökkentése, illetve a kereskedelmüknek, a világkereskedelme való bekapcsolása szempontjából elengedhetetlen ez a határozat. Ez, ennek köszönhetően munkahelyek teremtésére kerül sor. 41 módosítást nyújtottam be eh, annak érdekében, hogy a szociális normákat tiszteletben tartsák, eh, mind a magán, mind a közéletben az emberi erőforrások erősítése, a, ki, a eh, képzés, továbbképzés, a mikrofinanszírozás erősítése, az új ö, ö, a az új technológiák segít, támogatásával új munkahelyeket lehet teremteni. Aztán a 32-es módosítást külön kiemelném, amely a munkahelyi munkahelyi egészségvédelemmel kapcsolatos, illetve a kockázatok, munkahelyi kockázatok csökkentésével. Ezt szerettem volna röviden elmondani. Szeretnék mindenkinek rendelkezésére állok a árnyékjelentéstevők előtt mindig nyitva áll az ajtóm, és várom a javaslataikat. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tüviti asszony. Tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Árnyék jelentéstevők vagyok a szocialisták részéről. Röviden szeretném elmondani a véleményemet, és ezt anya nyelvemen tenném, hogyha megengedik. A szocialisták engem jelöltek árnyék jelentéstevőnek, és Filip Bulának kiváló volt az együttműködés. Ő már elmondott számos gondolatot a témával kapcsolatban. Én 12 módosító javaslatot készítettem, és ezekkel próbálom vilá- megmagyarázni, hogy hogyan látjuk mi szocialisták az Európai Unió és a totok közötti együttműködést. A munkahelyteremtés, a szociális párbeszéd, a megfelelő szociális védelmet nyújtó munkahelyek teremtése lebeg a szemünk előtt. előtt. Szeretnénk, hogyha a rugalmasság és a biztonság között megfelelő egyensúly alakulna ki a munkahely, munkaerőpiacon ez a, ugye a Flexi Security, és szeretnénk szembenézni, illetve hát küzdeni a munkaerőpiac fragmentációja ellen. Lehet itt szó az időleges szerződésekről, a középtávú szerződésekről, beszélhetünk a szolgáltatásokról, például a gyermek megőrzési szolgáltatások, amelyek kifejezetten magas színvonalúak kell, hogy legyenek. Nagyon fontos a magánélet és a szakmai karrier közötti kiegyensúlyozottság, és mindezt a munkaerőpiacon biztosítani kell. Elnök, van-e más hozzászólás? Nincs? A bizottságtól van itt valaki? Nincs? Jó. Jó, hát akkor Bulon úr, elég jól <laughs> alakulnak a dolgok. Már meglátjuk, hogy hogy folytatódik. Szeretne válaszolni? Nem, nem, minden rendben van. Tényleg jó az együttműködés. Ö, legalábbis ebben a témában semmi probléma nincsen. Úgyhogy nagyon jó, akkor jól haladunk, mondja az elnök. A módosítások benyújtásán Katarina január 14, illetve december 12 14-én lesz a módosítások megvitatása. Megnézzük január 23-ig a kompromisszumos módosításokat, és aztán a más nap fogunk szavazni, és a DEVE így február 18-án vagy 19-én szavazhat, és figyelembe veheti a véleményünket. Ötös napi rendi pont. Megadom a szót Mekinti asszonynak. Ez is egy vélemény, a belső piac irányításáról szól. A belső piaci szakbizottság készíti, az ő illetékességébe tartozik. Ez a téma, András Hava jelentéstevő. Megadom a szót a jelentéstevőnek, tessék. Thank you, Madam President. Um... Köszönöm, elnök asszony. Lehetőségünk volt arra, hogy a foglalkoztatási szakbizottság számára eh, egy jó eh, dokumentumot készítsünk, és azt hiszem, hogy eh, mindenkinek volt lehetősége a belső piaci szakbizottsággal is konzultálni. Az általam korábban készített jelentésekben arra koncentráltam, hogy a kis- és középvállalkozásoknak hogyan segíthetnénk munkahelyeket teremteni. És itt azt mondtuk ki, hogy az egységes piac itt nagyszerű lehetőségeket kínál. És különösen a KKV-k mindig kapnak lehetőséget, hogyha segítünk nekik ebben az irányba fejlődni. Folyamatosan javítottuk a KKV-król szóló szöveget, és nagy vonalakban azt mondtuk, hogy növelnünk kell a mobilitást, egyszerűsítenünk kell az eljárásokat, és egyszerűsítenünk kell a szakmai végzettségek elismerését. Témák egész sorát próbáltuk ebbe a véleménybe belefoglalni, de az idő nagyon szűkös volt, és nem én kértem ezt, de úgy alakult, hogy csak angolul készül el ez a dokumentum, ezért eh, azt mondanám, hogy ha bármelyik eh, árnyékelőadó szeretne módosítókat beterjeszteni, akkor nagyon szívesen együttműködnék velük. Remélhetőleg így sikerül egy egyhangulag eh, elfogadott véleményt elkészíteni, és a bizottság valamennyi tagjának álláspontja megjelenhet benne. Köszönöm. Köszönjük szépen. Szákasz úr. Gracias, señora presidenta. Köszönöm, elnök asszony. Kocsolino kollégám nevében szeretném kifejezni a, azt, hogy általánosságban ő egyetért a jelentés tartalmával, de van ugyanakkor egy apró problémánk, ami lehet, hogy kis mértékű, de mégiscsak politikai jelentőséggel bír. Ez a nyolcadik bekezdéssel kapcsolatos. nehezen tudunk azonosulni azzal a gondolattal, hogy a belső piac létrehozásán, létrehozással kapcsolatban töröljük a jogszabályi kötelezettségeket. Ezzel párhuzamos az a kérés, hogy különösen a munkahelyi biztonság és egészség témakörében adjunk mentességeket azért, hogy munkahelyeket lehessen létrehozni, és hogy meg tudjunk birkozni a válsággal. lehet, hogy más bizottságokban helyén valóbb ez a fajta felgyorsítás, de legalább mi itt, itt ebben a testületben azzal vagyunk megbízva, hogy a biztonsági és higiéniai előírások mellett kiálljunk, és ez szükséges a munka méltósága szempontjából is. És hogyha nem nyilvánítunk véleményt ebben a témában, akkor sem szabad meggyengítenünk azt, ami Európában már így is nagyon korlátozott körben hoz jogszabályokat ebben a témában. Ez egy keretirányelv, és ezek valóban csak minimum szabályokat adnak meg, és ezeknek semmiféle felülvizsgálatának nincs helye. Ezért tartom különösen fontosnak ezt a nyolcas pontot, és szeretnék ezzel kapcsolatban egyetértésre jutni, és ezért kérem az önök segítségét. Köszönöm. Szeretne még valaki hozzászólni? Kozasz úr. Köszönöm, rövid leszek. Ahogy elhangzott, rövid idő áll rendelkezésre a vélemény megírásához, és a módosítók határideje is nagyon-nagyon közel van. Egy hét áll csak rendelkezésre, a néppárt részéről pedig én leszek az árnyék jelentéstevő. A tegnapi napon tanulmányoztam, és szeretnék gratulálni, hogy a rövid idő ellenére is sikerült egy nagyon jó, összeszedett, lényegi mondanivalót tartalmazó véleményt megfogalmazni. Ugyanakkor érdemben még nem tudok hozzászólni, de módosító indítványok, hogyha lesznek a néppárt részéről, akkor azt most mondom, hogy mindenképpen egyeztetni szeretnénk a jelentéstevővel és a többi árnyékjelentés tevővel annak érdekében, hogy simán menjen a folyamat. Köszönöm szépen. Très euh, Szeretne még valaki hozzászólni? A bizottság szeretne valamit mondani? Nem? Akkor visszaadom a szót az előadónak, hogyha szeretne mondani valamit. Ő sem szeretne. Akkor a módosítók benyújtásának határideje december 11-e kizárólag angol nyelven lehet módosítani, tehát december 11-e dél. December 18-án fogjuk ezeket megvizsgálni, még mindig angol nyelven, és utána elvileg a kompromisszumos módosítókat, tehát 14-én vizsgáljuk meg a módosítókat, és ugyanaznap még szavazunk is róla, és a belső piaci bizottság ezt már figyelembe fogja venni a 23-ai és 24-ei szavazáson, január hónapról beszélünk. Akkor lépjünk is tovább a hatodik pontra. Amint ezt bizonyára önök is tudják, az Európai Bizottsághoz érkezett egy szóbeli kérdés, és két vélemény a fiataloknak nyújtott garanciával kapcsolatban. Amint azt önök is tudják, a bizottság Andor László biztos úr égisze alatt tegnap egy ifjúsági garanciát nyújtott be. A biztosok kollégiumától érkezett ez a javaslat, és ez felszólítja a tagállamokat arra, hogy a lehető legtöbb intézkedésben vegyék igénybe az Európai Szociális Alap segítségét arra, hogy ilyen ifjúsági garanciákat valósítsanak meg. Tehát ez nem egy európai mechanizmus, hanem egy decentralizált módon működő kezdeményezés. Ez teljes mértékben tiszteletben tartja a szubszidiaritás elvét. És ezzel párhuzamosan érdemes megjegyezni, hogy az Európai Bizottság az éves növekedési jelentés keretében jelezte, hogy ez az ifjúsági garancia lehet, hogy nem hangzik annyira magyarosan, de interfésze, felülete lehet mindannak, amit a, a bizottság a nemzeti reformprogramokban és a konvergencia paktumokban is meghatároz a tagállamok számára. Ez tehát az országspecifikus ajánlásokban is meg fog majd jelenni. A kérdés és állásfoglalás tervezet önök előtt van, és ez a lényegi munkáktól függetlenül készült el. Ezzel párhuzamosan a kijelölt előadó tovább dolgozik a saját kezdeményezésű véleményen, és ez kapcsolódik a bizottság ebben a témában, ez a kulturális szakbizottság ezzel a témával kapcsolatban elvégzett munkájához is. egy figyelmeztetést, vagy legalábbis láthatóságot szeretnénk adni az Európai Parlament részéről, mielőtt a februári EBSCO tanács véleményt nyilvánít erről az igen bölcs javaslatról, vagy inkább visszafogott javaslatról, amit az Európai Bizottság elkészített. A tervezet, ami önök előtt található, arról elmondanám, hogy ez még azelőtt készült, hogy a bizottság szövegét megismerhettük volna, és én szeretném már most azt javasolni, hogy az állásfoglalásba magába illesszünk be még egy-két bekezdést, ami jobban összhangban van azzal, hogy a bizottság valójában mit is fogalmazott meg a saját közleményében. Ugyanis a legfontosabb pontok az Európai Szociális Alap és az országspecifikus ajánlások. Nem azt mondom, hogy ezek az egyetlen fontos elemek, de ezek kerültek be végül a dokumentumba. Ezekkel kell tehát együtt élnünk. Nem én szerkesztettem ezt a szöveget, de úgy gondolom, hogy egy ilyen ehhez hasonló intézkedés említése, amit a tagállamok is elfogadnának, tehát még egyszer mondom, hogy nem én készítettem ezt a szöveget, de valami olyasmit kellene mondani, hogy a tagállamoknak következetesen kell eljárniuk, és lehetővé tenni azt, hogy 25%-os mértékig felhasználják az Európai Szociális alapforrásait a kohéziós politikában, és hogy kedvezően szavazni erről a többéves pénzügyi keret belül, és lehetővé tenni, hogy a kohéziós politika kapjon megfelelő költségvetési támogatást az Európai Szociális Alap részéről érkező igények kielégítésére. Ez tehát az első kiegészítő javaslat, a második pedig az, hogy ismét kimondjuk azt, hogy mennyire fontosnak tartjuk azt, amit az, azt, hogy az Európai Bizottság beemelje ezt a dimenziót az ország specifikus ajánlásokba is. Tisztában vagyok azzal, hogy ennek az állásfoglalásnak nem az a célja, hogy helyettesítse azt a munkát, amit ezzel kapcsolatban elvégzünk, de mégis hasznos lehet az EBSCO tanács előtt kiadni ezt az üzenetet, és számomra az a két elem tűnik a legfontosabbnak, amit az imént említettem. És elnézést kérek, hogy nem fogalmaztam pontosabban. Morán Sertié asszonynak adom meg a szót, utána Krisztánszon asszonynak, és Morán Sertié asszony, mielőtt önnek megadnám a szót, azt szeretném javasolni, hogy mivel ma délután fog megkezdődni a trilógus az Európai Szociális Alapról, ne bonyolítsuk még tovább a dolgokat, de ezt a pontot foglaljuk bele, hogy úgy mondjam, újra foglaljuk bele ebbe a szövegbe, és ezt is említsük meg a tárgyalások során. Ezt még ilyen szinten nem említettük meg. Morán Santé, aztán pedig Krisztensen asszony. Merci, madame la... Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, az elektromágneses mezők és az eszeval kapcsolatos trialógust illetően nem figyeltünk talán mindenre. Most tudomásul vettem az ön szóbeli kérdését, valamint az állásfoglás tervezetet amelyel alapvetően egyetértek, és természetesen ismeri elkötelezettségemet a triológus tárgyában, tehát nagyon jól tudja, hogy ezen délután ragaszkodni fogunk majd ehhez a ponthoz. Minden esetre rendkívül kemény vita tárgya volt a tanácssal a triológus során a múlt héten, a triológus legutolsó ülésén, hogy Legyünk szerényebbek, nyitottabbak, és ö, inkább ö, legyen az ön által említett pontot megvalósítani. Itt a fiatalok, akik 18 éves korukat követően nehézségekkel küzdenek a munkaerőpiacra való belépéssel, illetve a szakképesítésük megszerzésével is vannak problémáik. Ö, Nos, jó lenne, hogyha a képzéshez való visszatérést szorgalmaznánk. Nagyon sokszor ezek a fiatalok kikerülve az oktatási rendszerből, azt hiszem, hogy egy másik pályát is kell, hogy találjanak maguk előtt, európai szinten, ami nem más, mint a mobilitás, az önkéntesség, a karitatív tevékenységek területe. Tehát azon fiatalok számára, akik nem vesznek részt a rendszerben, valóban fel kell villantani ezeket a lehetőségeket, mert hogyha egyszer kudarcot éltek meg, akkor ez halmozódhat, újabb kudarc követheti ezeket, Éppen ezért más programokba kell őket beilleszteni, mint a mobilitási program, az önkéntességi program. Ezek remek eszközök. Tehát az eszet talán ki kell egészíteni, ami egyébként egy nagyon értelmes szendék ezekkel a lehetőségekkel, mert az, ezen szakpolitikák igazi hatékonyságához ezen lehetőségekre is szükség van. A képzés elhagyó fiatalok problémának megoldásához ezekhez a programokhoz is szükség, programokra is szükség van. Így módon a fiatalok visszaszerezhetik a saját magukba vetett bizalmat, és saját projektjüket valósíthatják meg elnök. Nagyon hosszú a hozzászólók listája. Szeretném tehát pontosítani, hogy a szóbeli kérdés és az állásfoglalás tárgya nem az ifjúsági garancia valamennyi vetületének kezelése. Van itt egy saját kezdeményezésű jelentésünk, amit Madame Skrislevska. Skrislevska asszony dolgoz ki a parlament menetrendjének megfelelően. Itt csak egy üzenetet akarok küldeni a bizottság javaslata alapján a tanács irányába, az EBSCO tanács irányába, amelyre február 7-én kerül sor. Csak egy pillanat. A Marensorti asszony, hogyha a bizottság azt a hibát követi el, hogy ezt elfelejti, akkor azt hiszem, hogy nekünk mindenképpen korrigálnunk ezt a hibát. Olaj Krisztensz, aztán a Hírs következik. Kérem, legyenek rövidek. Köszönöm, elnök asszony, rövid leszek, egyetértek az ön kommentárjaival. Meg kell alapítanunk, hogy beruházásokra van szükség ezekre a programokra, és az ESZA nagy részét használjuk ezekre a célokra. Sajnos meg kell állapítanunk, hogy a fiatalok munkanélküliségek problémája egyre inkább erősödik, és erről nem csupán beszélnünk kell, azt is el kell ismernünk, hogy most csak a gazdaságra koncentráltunk, és a fiatalok már nem félnek hozzá ennek következtében a munkaerőpiacokhoz. Tehát nagyon sok beruházásra van szükség, és európai szinten különböző alapokat használtunk erre a célra természetesen. Tagállamoknak is meg kell tennünk a magukét, különben sosem tudunk kilábalni ebből a helyzetből. Spanyolországban a két fiatal közül egy munkanélkül, Görögországban hasonlóan súlyos a helyzet. Tehát azt hiszem, hogy itt valódi erőfeszítésre van szükség, hogy ez az ifjúsági garancia valóban működjön elnök, Nagyja Hirs, aztán Alexandros Szerkász következik. Köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem, hogy az ifjúsági garancia kezdeményezés rendkívül fontos és fontos jelzést is jelent ez. Ugyanakkor világos kell, hogy legyen, hogy az ifjúsági garanciával nem teremtünk munkahelyeket. A vállalkozások teremtik továbbra is a munkahelyeket, tehát amit mi tenni tudunk az ifjúsági garanciával, az az, hogy egy átmenetet kínálunk, amíg jobb helyzet alakul ki. Természetesen van értelme az Európai Szociális Alapból származó forrásokat felhasználni arra célra, megvizsgálni, hogy a fiatalok hogyan képezhetik magukat, különösen ezekben a csoportokban, akik a nem elégséges képesítésük miatt eleve csekélyebb esélyekkel rendelkeznek. Észrevettem például, hogy az ifjúsági garancia elképzelését ugyan nagyon kedvezen fogadják, de tegnap például a német médiában gyakran job garanti, tehát foglalkoztatási garanciával azonosították ezt az ifjúsági garanciát, nem erről van szó természetesen. Tehát világosan el kell helyeznünk ezt az eszközt, hogy aztán senki ne legyen csalódott, hiszen nem akarunk csalódottságot kelteni ezzel az eszközzel. Itt célzott intézkedésről van szó a fiatalok számára egy átmeneti fázisban. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos pont. Elnök, köszönöm. Alexandros Szerkasz aztán Cornelissen asszony. Köszönöm, elnök asszony. Világosan akartam elmondani, hogy kontextusba kell helyezni az álláspontunkat, miután a bizottság elfogadta ezt a kezdeményezést, és szeretnék egy kis gondolatot megfogalmazni. A fő érveim a bizottság közleményének érveléséhez igazodnak, és azt kell mondjam, hogy ez a tagállamok kezében van, az ő feladatuk eldönteni, hogy megvalósítják -e ezt vagy nem. Ugyanis az európai alappal kapcsolatos kompromisszum gyakorlatilag üres, tartalom nélküli. A tagállamok már 7 éve hallják ugyanazt, és nem csinálnak semmit. A 2005-ös guidelines iránymutatás óta emlegetik ezt a garanciát, de semmit sem tettek, az Európai Szociális Alapot ugyanúgy nem használták ki, mint előtte sem. 2005 óta zajlik már ez. És ki kellene mondani azt, hogy a tagállamok eddig nem csináltak semmit. És hogy a bizottság feladata az, hogy valódi európai garanciát nyújtson, és hogy ez nem egy eurokrata kezdeményezés, hanem egy politikai jellegű elköteleződés a bizottság részéről. Különben nem, lehet, nem jöhet létre európai garancia. Köszönöm. Uh, Madame Cornelissen, puis Madame Sten. Cornelissen aztán következik. Köszönöm szépen. Emilia Tűrönen helyett vagyok itt, aki nem lehet itt, nem tudott ma itt lenni. Uh, nagyon örülök annak, hogy ezt a szóbeli kérdést felvetjük. Azt hiszem, hogy kiváló az, hogy ez az ifjúsági csomag megszületett. Végre egy saját kezdeményező, kezdeményezésű jelentés oda vezetett, hogy az Európai Bizottság cselekedjen, és azt tegye, amit mi kérünk tőle. Hát ez milyen gyakran történik meg, nem olyan gyakran. Úgyhogy teljes mértékben támogatom vagy támogatja a kolléganő ezt a e, kérdést. E, természetesen a legfontosabb fontosabb az, hogy azoknak az országoknak, amelyeknek a legnagyobb szükségük van az ifjúsági garanciára, nincs, nincsenek meg a feltételeik, hogy ezt nyújtsák, úgyhogy erre külön oda kell figyelni. Emilia tovább fogja finomítani a szöveget a többi árnyék jelentéstevővel, és két további javaslat, a, a, az elnök asszony javasolt két további bekezdést belevenni a témába, a jelentésbe, ezt fontosnak tartom, és ezt támogatjuk. Jut eszentről következik. Köszönöm szépen, elnök asszony! Nagyon jó ez a kezdeményezés. Ez, erre mindenképpen szükség van. Világos jelzést kell adni, és nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a fiatalokat a munkaerőpiacra integráljuk a mobilitási programok kiegészítő programok lehetnek, de ezek nem oldják meg az ifjúsági munkanélküliséget Európában. És az önkéntes munka, és olyan dolog, hogy a fiatalok jó csinálnak valamit, tesznek valamit, de ez nem egy olyan munkahely, nem egy teljes értékű munkahely. Nagyon fontosnak tartom európai szinten azt, hogy a tagállamokat arra kötelezzük, hogy, hogy a legjobb gyakorlatokat megosszák, a szociális átalakulás és innováció az ifjúsági programokban, ezt nagyon fontosnak tartjuk, hogy a jó gyakorlatokat kicseréljük, de másik oldalon meg vagyok győződve arról is, hogy ilyen ennyi idő eltelt már, ennyi idő alatt ezer mm, szabad vagy önkéntes programot lehetett volna e, e, indítani, és ez már megoldhatta volna a problémát, de nem oldotta meg. Tehát nem ez a megoldás. Az ifjúsági garancia egy fontos program. Azonban gyakran halljuk azt a cégeknél, vállalatoknál, hogy nincsen elég jól képzett fiatal. Úgyhogy, hogyha valóban meg akarjuk oldani a problémákat, akkor a képzésre kell helyeznünk a hangsúlyt, és ezzel a szakember hiányt is meg lehet oldani. Nagyon fontosnak tartják ezt Németországban is a vállalatok, cégvezetők. Köszönöm szépen, McIntyre asszony, és aztán Őri úr. Köszönöm szépen, mindannyian egyetértünk abban, hogy az ifjúsági, együttműk, az ifjúsági munkanélküliség az egyik legnagyobb probléma, amelyel szembenéz az Európai Unió. De nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez az ifjúsági garancia, és ez az egész program megoldja a e, problémákat, megoldja a valódi problémát. Felmerül annak a veszélye, hogy jól hangzó kijelentéseket teszünk, azt mondjuk, hogy igen, meg akarjuk oldani az ifjúsági munkanélküliséget, mindenkinek munkáját kell biztosítani, de nem hiszem, hogy ez a valósággal néz szembe. Nem az európai rendeletek és, és a kormányok teremtenek munkahelyeket, hanem a vállalkozások. Nem mondhatjuk azt, hogy minden vállalkozásnak most több embert kell fölvennie, nem lehet erre jogszabályt hozni. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez az a hiba, ami, ami nagyon fontos. Az Európai Szociális Alap szerintem nagyon sokat tehet annak érdekében, hogy segítse az ifjúságot, továbbképezze őket. Nagyon fontos az, hogy a szociális alapot ne higítsuk fel, és ne és ne fordítsuk más feladatokra. Nagyon fontos az, hogy az ifjúsági munkanélküliséget rekoncentráljuk ezt az alapot, és a fiatalok képzésére, továbbképzésére. Tudjuk, hogy kb. 4 millió üres munkahely van, betöltetlen munkahely van az Európai Unióban, és ez azért van így, mert nem olyan képzéssel rendelkeznek a fiatalok, amelyre szükség van. Hát ezt kell megoldani. De most, ha még rigidebbé, még rugalmatlanabbá tesszük a munkaerőpiacot, ezzel csak mélyítjük a problémákat. Jó, 3 10 van, mondja az elnök. Nagyon, nagyon elkéstünk. Ne kezdjük el most az egész vitát, az ifjúsági munkanélküliséget. Koncentráljunk arra a szöbali kérdésre. Kérem a hozzászólóktól, hogy röviden szóljanak hozzá, és utána szavazás lesz. Őri Csaba, Szenkler asszony, és Reszevenszka asszony, és utána lezárom a hozzászólók is, tehát őri úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, mi magunk is üdvözöltük a, az ifjúsági kezdeményezést. Jó, hogy a figyelmet fölhívja erre a, a bizottság. A problémánk az vele, hogy tulajdonképpen csak a figyelmet hívja fel. Elég bizonytalannak tűnik a finanszírozás. E, egyetértünk azzal, ami a szociális alapról szól, de külön hangsúlyoznánk, hogy e, munkahelyeket igazából a, a vállalkozások tudnak létrehozni, ezért elengedhetetlen az, hogy újra gondolják a jelenlegi javaslatokat, a kohéziós alapok is a kohéziós forrásokat illetően, hisz ez egy olyan lehetőség, amely számos országban a munkahely teremtést segítheti. Úgyhogy ennek a ifjúsági garanciának akkor van értelme, hogyha alaposabban kidolgozott és jobban átgondolt finanszírozási elképzelések vannak mögötte. Erre azt gondolom, hogy célszerű fölhívni a kérdésben is a figyelmet. Köszönöm. Euh, Madame Sinclair, Madame je m'excuse, mais j'ai clos la liste des orateurs. Nous aurons... Sinclair asszony, és utána lezártam a, a hozzászólók listáját, sajnálom, más már nem tud hozzászólni. Sinclair asszony. Madam Chairman. Köszönöm, elnök asszony. A fiatalok foglalkoztatása Unió szerte nagyon súlyos probléma, de különösen a West Midland régióban, ahonnan én érkeztem. Azt gondolom, hogy ez a kezdeményezés jó szándékú és nagy szavakat hangoztat, de valójában nem oldja meg ezt a gondot. Szerintem nem a kisvállalkozások túlszabályozása a megoldás, ami az Egyesült Királyságban 83%-át adják a munkahelyeknek számomra, ami problémát okoz, az pont a túlszabályozás az Európai Unió részéről. Ha szeretnének az Európai Unióban, de különösen az Egyesült Királyságban munkahelyeket teremteni, akkor éppen, hogy csökkenteni kell a szabályozást, és így lehet a fiatalságunknak segíteni. Köszönjük, Misztavjecka asszony! Köszönöm. Nagyon gyakran beszélünk a képzésről, a foglalkoztatási garanciákról a fiatalok számára. És sokszor próbálunk beszélni a fiatalokhoz, és megmondani nekik, hogy szükségünk van rájuk. De nem a kormányok feladata, és nem a szociálpolitika feladata az, hogy új munkahelyeket teremtsen. A munkaadók, a vállalkozások tudják ezt megtenni. Ezért elsősorban a KKV-k számára kell garanciákat teremteni, annak érdekében, hogy ők új munkahelyeket teremthessenek. A másik oldalon arra kell a fiatalokat ösztönöznünk, hogy vállalkozói szellemmel működjenek. Nagyon sokan vannak munkanélkül, 7,5 millió fiatal munkanélküli van, akik nem dolgoznak és képzésben sem vesznek részt. Az oktatás és a képzés széles körben elérhető ezen fiatalok számára, ezért el kellene kezdenünk komolyan elgondolkodni azon, hogy a KKV-k hogyan tudnának új munkahelyeket ajánlani a fiataloknak, vagy talán a fiatalok létrehozhatnák saját vállalkozásaikat, és így tudnának másoknak foglalkoztatást teremteni. Köszönöm szépen minden kollégának, aki hozzászólt. Ez egy nagyon érzékeny téma, és nagyon fontos az, hogy a Foglalkoztatási és Szociális Ügyek Szakbizottsága aktív legyen ebben a témában. Nem szeretnék hosszan beszélni, ugyanis még egyszer szavaznunk is kell, de szeretnék válaszolni azokra, azokra az észrevételekre, amelyeket több kollégától is hallottam. Tehát, hogy nem a mi feladatunk az, hogy a vállalkozóktól azt kérjük, hogy munkahelyeket teremtsenek. Szerencsére a helyzet nem ilyen egyszerű. A jogi és törvényi keret kedvező vagy kedvezőtlen lehet a munkahelyteremtés szempontjából, és ezért a mi munkánk felelőssége is az, hogy ezt támogassuk. Nem gondolom, hogy az Európai Unió szükségképpen problémákat okozna, éppen ellenkezőleg azt gondolom, hogy a számos tagállamban megtapasztalható események, akár Ausztria, Finnország, Luxemburg, vagy akár a saját hazám, ahol az új elnök indított ilyen irányú kezdeményezéseket. Igenis azt gondolom, hogy az állami szervek támogatni tudják a fiatalok foglalkoztatását. És a bizottságnak a tanács számára megfogalmazott ajánlása tekintetében különösen fontos az Európai Parlament számára, hogy olyan véleményt tudjunk készíteni, amit a januári plenárison már meg is szavazunk. Ezzel a lehető legerőteljesebb és egyértelműbb üzenetet tudnánk közvetíteni. Annál is inkább, mivel hogy az februári EFSCO tanácson, mivel ez egy informális tanácsülés, én leszek a szószólója ennek a témának. Már meg is kaptam az ír elnökség meghívóját. Tehát, hogyha egyértelmű lesz az üzenet, akkor ö, bízzanak bennem, hogy ez ott lesz minden miniszter asztalán a saját nyelvén, és így sikerül majd a legfontosabb aggájainkat közölnünk velük. És ezért azt kérem, hogy a koordinátorokkal közösen hozott döntés fényében a frakciók fogják benyújtani a módosítókat angol nyelven, tehát elnézést kérek, hogy a koordinátorok vállára helyezem ezt a terhet, tehát azok, akik szeretnének megszólalni, azoknak koordináltan kell megnyilvánulniuk, tehát ez a koordinátorok felelőssége lesz. December 11-én délig lehet benyújtani a módosítókat, ezeket megszavazzuk és megvitatjuk már december 18-án. És még egyszer pontosítom, hogy nem az a cél, hogy a fiatalok valamennyi problémáját megoldjuk, hanem az, hogy az EBSCO-nak egy üzenetet adjunk át. Ezért egy igen rövid állásfoglalást kell elfogadnunk. Ha hosszabb az állásfoglalás, mint egy oldal, akkor senki nem fogja azt végigolvasni. Akkor most áttérünk a szavazásra, és ennek keretében a 11 ponttal kapcsolatban azt kérem, hogy fogadják el azt a jelentéstervezetet, amit kiosztottunk önöknek. Ez a tagállamok foglalkoztatási politikáinak iránymutatásairól szól. A tagállamokban továbbra sem változott a foglalkoztatási helyzet, és az iránymutatások sem változtak meg. A legtisztább formalizmus vezérel minket arra, hogy ezeket az iránymutatásokat ismét átadjuk a tagállamoknak. Ugyanis Őri úr jelentése nyomán felkértek minket erre. El tudják fogadni ezt a jelentéstervezetet úgy, ahogy azt megkapták? Köszönöm, ezt a formai jellegű eljárást ezen lezárhatjuk. Akkor most a hetedik pont következik. Szavazni fogunk Regina Bastos kollégánk jelentéséről. Ez egy saját kezdeményezésű vélemény. Az európai betegbiztosítók alapszabályairól. Ezt a Júri Bizottsággal közösen fogadjuk el. Az A-tól F-ig terjednek a módosító indítványok. a Itt én lemaradtam a poénról, mondja az elnök. De majd biztos elmagyarázza nekem valaki. Tehát az első bekezdés egyes módosító Jean-Luc Benamias az előadó támogatja mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Morásárté asszony az, el, az előadó támogatja, tehát azt gondolom nincs probléma. Morásárté asszony. Elnézést kérek, elnök asszony, de nekem nincs meg a szavazólistám. És nem én vagyok az egyetlen. Bien. Rendben, akkor azt javaslom, hogy a néppárt kövesse azt az asszonyt. A második módosítót majd később fogjuk megszavazni. Az első bekezdés után az A kompromisszumot a három frakció el, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, akkor a második módosító kiesik, és az első módosító után a negyediket fogjuk megszavazni, Szippel asszony módosító, az előadó támogatja mellette, ellene tartózkodás, meg, megszavaztuk. Második bekezdés, ötödik módosító, ezt visszavonták, akkor hatos módosító, Zsönök Belemiesz, az előadó támogatja mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Negyedik bekezdés, hetedik módosító, ugyanaz az elő, előadója, mert ellene tartózkodás, elfogadtuk. Ötödik bekezdés. B kompromisszum három frakció nyújtotta be, mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. A többi módosító kiesik, akkor az ötös után a 11-es módosító, Basztasz asszony módosítója mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Még mindig az ötös bekezdés, 12-es Harkin módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. hatos eh, C kompromisszum három frakció mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. hatos 15-ös Morás Sántén módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 6-os módosító 16-os, ugyanaz a szerzőjem ellette ellene tartózkodás. A 16-os módosítót elfogadtuk. 7-es bekezdés, 17-es módosító visszavonták. Következik a 18-as módosító, Hovit úré, mellette, ki van ellene tartózkodás, elfogadtuk. 19-es szippelasszony módosítója kompatibilis, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 8-as bekezdés D kompromisszum, három frakció nyújtotta be, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. A 8-as után 23-as szippel módosító, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 9. bekezdés 24-es módosító, Kliveti asszony módosítója, szóbeli módosító az előadótól. Nem tudjuk, az módosított 24-es ki van mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 10-es bekezdés, 25-ös morásánti módosító, ki van mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. ugyanolyan feltételek, 26-os szippel módosító, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 11-es bekezdés, 27-es kliveti módosító, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 28-as asszony kompatibilis, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 11-es bekezdés, 29-es hovit, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 30-as kliveti módosító, ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 12-es bekezdés 31-es kliveti módosító ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 32-es jesz módosító kompatibilis ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 12-es bekezdés 33 kiesik, 13. bekezdésre térünk át, 34-es szippen módosító, szóbeli módosító az előadótól, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 13, 35-ös szépen módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Ellenőrizni fogjuk a 35-ös, természetesen nekem nincs itt a szavazókártyám. Mindenki szavazott? Tolják be jól a kártyájukat. Lehet, hogy maga az irányító vonal nem működik. Jelzi, hogy tehát egy mellette, egy ellene. Riú tartózkodik? Un pour, donc c'est deux pour et deux contre. Tehát akkor kettő mellette, kettő ellene. Akkor lezárjuk a szavazást. 18 mellette, 24 ellene akkor ezt elutasítottuk. 14-es bekezdés, 36-os módosító, ezt később szavazzuk meg, viszont megszavazhatjuk már most a 37-es Bastos féle módosítót. Ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es, 38-as módosító, Hovit úré, ki van mellette? Ellene, tartózkodás elutasítva. 15-ös bekezdés 40-es módosító, Benemi szurféle módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 39-es szipe módosító kompatibilis, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös, 41-es Hovidfel módosító, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös bekezdés, 42-es módosító, Kliveti asszonyé, Minodora Kliveti asszonyé, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 16-os bekezdés, 43-as módosító, Szippel asszonyé, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 44-es módosító, Benamias úré, a szocialisták kérték a megosztott szavazást. Akkor a point out that in preserving the European social model eh, rész nélkül szavazzuk meg magát a szöveget. Akkor az első részről fogunk szavazni, ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Ezt ellenőrizzük elektronikusan. Quarante-deux, quarante. deux 42 40 26 mellette, 15 ellene, ezt elfogadtuk. Most a második részről szavazunk, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, Elfogadtuk. Negyvenötös módosító, előadói, kompatibilis, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 46-os módosító, Szippel asszonyé, a 16-os bekezdés ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 47-es módosító ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 17-es bekezdés, 48-as Harkin-féle módosító ki van mellette. 17-es, módosító, 17-es bekezdés 48-as módosító ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 49-es kompatibilis, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Áttérünk az ajánlásokra. A 17-es után az első ajánlás E kompromisszum kitámogatja, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második ajánlás, Basztus asszonyé, ki van mellette, ellene tartózkodás Elfogadtuk. Harmadik ajánlás. Szóbeli módosítót nyújtottak be, senki nem ellenzi, akkor az 52-es bastos módosító, tehát ezt szavazzuk meg, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Negyedik ajánlás. Ha lehet hallani a teremben is, akkor nagyon jó. Hol a kalapácsom? Nincs kalapács. Donc, amendement 53 de Madame Bastos. 53-as Bastos féle módosító, negyedik módosító és az előadó szóbeli módosítójával. ellenzi valaki a szóbeli módosítót? 53-as ki van mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Ötös ajánlás. Kompromisszumos javaslat há- három frakciótól, ki támogatja, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ez volt az F kompromisszum. Akkor áttérünk a hetedik ajánlásra. Az 56-os szippelféle módosító alapján ki támogatja, ki van ellene, ellenőrizzük az 56-ost. Qui, euh, tout le monde a pu voter, le vote Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 17 mellette, 24 ellene. Akkor ezt nem fogadtuk el. 57-es szippelféle módosító, ki támogatja? Ellene. Azt hiszem, hogy ugyanaz az eredmény, de nézzük meg elektronikusan. Rendben, akkor ellenőrizzük az 57-est. On a pu voter? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 23 mellette, 18 ellene, elfogadtuk. 58-as szippelféle módosító kitámogatja, ellene, tartózkodás, elutasítva. Elfogadva, elfogadva. Legalább mindenki felébredt. Akkor szavazunk a szöveg egészéről elektronikusan. Mindenki leadta a szavazatát, akkor lezárom a szavazást. 37 mellette, 3 ellene és egy tartózkodás. Gratulálunk az előadónak! Et Madame Bastos, je ne peux que vous inviter. Pásztos asszony nagyon-nagyon röviden szót kap. Quand vous aurez... Quand vous aurez reçu toutes les félicitations du PP... Hogyha már mindenki gratulált önnek a néppárt részéről, akkor kérem, szeretnék gratulálni a e, szakbizottság egészen nevében, nagyon fontos ez e, az is e, fontos, hogy nagyon-nagyon legyen ott a tárgyalások során a jogi bizottsággal, és a, az árnyék jelentéstevők ülésén ne felejtsék el, hogy vegyék figyelembe a Szociális Bizottságnak a véleményét, mert hogyha ezre nem kerül sor, akkor nem tudjuk érvényesíteni a véleményünket. Ez nagyon sok más témára is érvényes, de hát ez különösen fontos ebben a témában. Ezzel lezártuk ezt a napi rendi pontot, és következik a Kab- Kabnoch jelentés, 8-as pont. Saját kezdeményezésű jelentés az Környezetvédelmi Bizottság részéről, Európai Partner, Innovációs Partnerség az aktív és egészséges öregedés témájában egyes bekezdés, A kompromisszumos javaslat mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes módosítás, Gönc, négyes módosítás Gönc mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hat mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes bekezdés B kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kérem, hogy mindenki maradjon csendbe. Après le paragraphe 2, Amendement 10 de M. Kessler avec un amendement oral. Tízes Kessler, nincs, nincs szóbeli módosítás, Nincs? Jó, akkor mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es Kessler mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. D kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor hármas bekezdés, tehát 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 25 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 28, nem, 25-öst ellenőrizzük, jó? 25-öst ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 19-en mellette, 21-en ellene, igazuk volt, nem fogadtuk el. 28-as Gönc Kinga, Kinga mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 29-es mellette, ellene, tartós, tartózkodás elutasítva. 30 es Gönc a mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 4-es bekezdés, 31-es Iakonszári, mellette, tartózkodás, ellene tartózkodás elutasítva. E kompromisszum, négy frakció nyújtotta be, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 36 Gönc Kinga mellette ellene tartózkodás nagyon sokan nem szavaztak. Még egyszer kezdjük. 36-os mellette ellene tartózkodás. Így most már világos. Elfogadtuk. 37-es Kessler mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös bekezdés F kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 47-es Kessler mellette ellene tartózkodás nem világos, úgyhogy szavazásra bocsátjuk a 47-est. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 17-en mellette, 26-an ellene, elutasítva ki, Göncking a 48 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 49 kliveti mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 50 Gönckinga mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 51 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös bekezdés még mindig. De nem, hatos bekezdés, két kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 61-es Kábnoch mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 62 mellette, szuperasszony, 62-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 63 eh, kliveti mellette, ellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 64. Na jó, jó, 63-ast akkor ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 24-en mellette, 16-an ellene elfogadtuk. Gönc Kinga 64-es mellette ellene tartózkodás. Még egyszer, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 65 Angelili mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 66 Marian Harkin mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 67-es Angelili mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 68 Gönc Kinga mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 69 Marian Harkin mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 70-es Kessler mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk 71-es. Gönc Kinga mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk 72 Hárkin mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk 73 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk 74 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, és most az egészről szavazunk, a véleményről. Megnyitom a szavazást. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 39 -en mellette ketten ellene egy tartózkodás. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Oui, Qui doit être présenté. Alors. Akkor tehát Következzék a ma délelőtti utolsó szavazásunk, a 9-es napi rendi pont. Itt egy együttdöntési jelentésről van szó Maren Sartyi asszony tollából egy javaslatról, egy irányelv javaslatról, melynek tárgya a biztonság, az egészség, védelem a munkahelyen, a más szavakkal ez az elektromágneses mezőkkel kapcsolatos irányelv, melyel kapcsolatosan az MV szakbizottságtól kaptunk véleményt. Rapti asszony szeretne a szavazás előtt hozzá szólni. Rapti asszony, öné a szó. Köszönöm. Rendkívül rövid leszek. A jelentéstevőnek szeretnék köszönetet mondani Elizabeth Morán Sartjénak. Valóban remek munkát végzett. Nagyon nagy türelmet és nyugalmat követelt ez a munka. Szeretném kiemelni, hogy rendkívül nehéz technikai jellegű téma volt ez, amely téma valamennyünk számára fontos, nem csupán számomra vagy Morán Sartier kolléganő számára, hanem valamennyi kolléga számára, akikkel állandóan eszmét cseréltünk, és sok-sok tanácskozás után, amelyek tegnap értek véget, a következőkre kérném önöket, ha még ez lehetséges. Szeretnék egy szóbeli módosítót benyújtani, mégpedig a kettes pont hármas alpontja ö, részéhez, és ez a módosító egyébként nem változtat a cikk tartalmán. A kivételekről esik itt szó, ez egy nagyon fontos pont, de emlékeztet valamire, amit mindig megtalálunk a jogi szövegeinkben, mégpedig arra az általános alapelvre, hogy a munkavállalókat védeni kell. Most angolul fogom ezt felolvasni. Az uh, általános elvet nem megsértve azzal kapcsolatban, hogy a munkavállalókat nem lehet kitenni ilyen megemelkedett értékeknek. Klino le... Nos, ezután a szöveg az eredeti formája szerint folytatódik. Még a következőt szeretném elmondani. Valamennyi kompromisszumot elfogadtuk, és szeretném önöket arra kérni, hogyha lehetséges, akkor ezt a szóbeli módosítót is fogadják el. Ez egy nagyon fontos jelentés és a jelentéstevő valóban remek munkát végzett. Tehát valamennyien támogatni tudjuk ezt az anyagot. Hogyha ezt a módosítót elfogadjuk, akkor az egyes módosító mellett is szavazhatunk, ha nem, akkor ott tartózkodnunk kell. Végezetül, elnök asszony, köszönöm a türelmüket, Hogyha ezt ma nem fogadjuk el, akkor fenntartjuk magunknak a jogot, hogy még a plenáris elé visszük majd ezt a témát. Köszönöm. Elnök, tehát az M kompromisszumnál vagyunk, a 3-2 cikknél, ott szeretné ön ezt a kiegészítést megejteni. Nem tudtam pontosan követni, remélhetőleg a jelentéstevő tudta követni. Nos, egy szobelmódosítót nyújtott be. Sajnálom, hogy nem tette meg ezt írásban, hiszen így mindenkinek ki tudtuk volna osztani. Rapti asszony, igaza van, elnök asszony, elnézését kérem, és megismétlem a módosítót, Notwithstanding no, but when, where does it stand in the compromise? Hol van ez a kompromisszumos szövegbe? A tagállamok azt követelik, hogy a tagállamok azt várják el, hogy a, a munkavállalók sugárzásnak való kitétele, stb. stb. These amendments in a amendment M, to δεύτερο σημείο. Prin... Ez tehát az M módosító kettes pont, tehát a kettes pont előtt Member States Shell, stb. ott kezdődik ez a rész. Tehát itt az általános eh, elvet nem eh, megsértve azzal kapcsolatban, hogy nem szabad kitenni a, polgár, a munkavállalókat a nagyobb küszöbb értékű sugárzásnak. Ezután jön az, hogy a tagállamok elvárják azt, hogy. Yes. Notwithstanding the general principle. Nem megsértve azt az általános ér, elvet, mely szerint a munkavállalókat nem szabad a e, kitettségi szintnél magasabb értékeknek kitenni. És ez után következik az, hogy a tagállamok elvárják, hogy nem Rapti de, de szép. Ennek asszony, köszönöm Rapti asszony ezen szavait. Nos, mi ellenezzük ezt a módosítót. Hiszen hónapokig tárgyaltunk a különböző frakciók részvételével, tehát az utolsó pillanatban nem lehetséges elfogadni ezt a szóbeli módosítót. Elnök, akkor nézzük a szavazólistánkat. Egyes cikk, J kompromisszum, öt frakció nyújtotta be mellette, ellene tartózkodás elfogadva. kettes cikkel kompromisszum, öt frakció nyújtotta be mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Hármas cikk, elkompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Hármas cikk, a híres M kompromisszum mellette, négy frakció nyújtotta be mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Négyes cikk a címmel kapcsolatosan 92-es Karima Deli, a jelentéstevő támogatja mellette ellen a tartózkodás elfogadva, Négy, négy, N kompromisszum mellette ellen a tartózkodás elfogadva, Nézzük az ötös cikket, ok, kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos cikk P kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas cikk Q kompromisszumos, öt frakció nyújtottam mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es cikk 178-as, Thomas Mann nyújtotta a bejelentést, hogy ellenzéki van mellette, ellene tartózkodás elutasítva. A 9 cikk után egy új ö, címbeillesztés, egy szobeli módosító révén a jelentéstevő részéről van-e ellenvetés ezen szobeli módosítóval szemben nincsen, akkor szavazunk erről, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 9-es cikk után a 249-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 246-os 247-es mellette ellene tartózkodás elfogadva a hármas cikk, 5-ös bekezdés, egy új albekezdés beillesztése, a 82-es az okafogyott, 9-as cikk után 248-as jelentéstevő részéről mellette ellene tartózkodás elfogadva, 249-es jelentéstevő részéről mellette ellene tartózkodás elfogadva, 10-es cikk elkompromisszumos, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es cikk kettes bekezdés, 15-ös mellett ellene tartózkodás elfogadva, 12-es cikk egyes bekezdés, 16-os módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva, 13-as cikk S kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 14-es cikk T kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, Nézzük az egyes mellékletet. ú kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. A kettes mellékletnél a V kompromisszumosról szavazunk, a frakció nyújtotta be mellette, ellene tartózkodás elfogadva. és a 15-ös oldalon a 3-as melléklet W kompromisszumosról szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 4-es melléklet X kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva. A 6-os preambulum 234-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 6-os preambulum elkompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Hetes preambulum, B kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tízes preambulum, C kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 11-es preambulumnál D kompromisszumos, öt frakció nyújtotta be. Ez a, az MV négyes bekezdésre utal mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 12-es preambulum 2-es nyelvi jellegű módosító, erről nem szavazunk. Aztán a 13-as preambulum bekezdés után az ő kompromisszumosról mellette ellene tartózkodás elfogadva a 14-es preambulumnál F kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. És most egy Z kompromisszumosról fog, uh, szavazunk mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 15-ös preambulum után H kompromisszumos, ott frakció nyújtotta be mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 16-os preambulum I kompromisszumos, 5 frakció nyújtotta be mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 16-os preambulum után 236-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 17-es preambulum 238-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 29-es Karimadeli részéről okafogyott, és végül szavazzunk a jelentés egészéről elektronikus szavazás keretében. Mindenki szavaz? Megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 39 igen, két ellenszavazat mellett a jelentést. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Nem, Most pedig szavazzunk. Még van egy szavazásunk. Az utolsó szavazás a jogalkotási állásfoglalás tervezetről lesz, hiszen itt a jogalkotási szövegünk van. Ez is előfordul. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 34-en mellett, a két tartózkodás mellett, akkor 35-en mellette, ha ön is mellette szavaz, 35-en mellette, ketten ellene, és nincs már tartózkodás. Vous voulez voter pour aussi? És mellette szavaz? akkor most megint beindítjuk a gépet, korrigáljuk a szavazás eredményét. 36 igen szavazattal zárult a szavazás. Aztán indítjuk a tanácsra a tárgyalásokat első olvasatban. Itt a 70-es cikről van szó, és a 24-es mellékletről Szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy a tárgyaló csapatot a jelentéstevő alkotja, majd az elnyék jelentéstevők, és az önök elnöke elnökli majd. Ez lesz tehát a tárgyaló csapat a következő személyekkel. Thier Sylvana Rapti, Marian Arkin, Karima Deli és Georgios Toussas. Dans le respect... Tehát a tárgyalás alapja a ma elfogadott jelentésünk. Az első trialógusra pedig januárban kerül sor egy még meghatározandó időpontban az ír elnökséggel. Ezzel le is zártuk a szavazásokat, és áttérünk a napirendünk tízes napi pontjára, amely Veronika Lope Fontanyi jelentése az éves növekedési jelentés vizsgálata tárgyában az európai szemeszter keretében itt a foglalkoztatási és szociális szempontokat vizsgáljuk meg, a növekedési jelentést illetően Ez egy olyan anyag, amely esetében a Költségvetési Szakbizottság megerősített együttműködésben dolgozik együtt velünk, és a Regi Szakbizottság véleményt szolgáltat majd részünkre. Jelentést azt asszonyoni a szó. Merci, madame. Köszönöm, elnök asszony. Először is azt szeretném elmondani, egy kicsit elmagyarázom, hogy miről is szól valójában ez a jelentés. Nagyon kevés időnk volt rá, mivel 28-án készült el az éves növekedési jelentés, és azt gondolom, hogy a kollégák ma vagy tegnap kapták ezt meg, de hát semmiképpen nem volt még idejük részletesen áttanulmányozni. A jelentés célja az, hogy a parlament álláspontját kifejezze az Európai Unió szociális és politikai helyzetéről, és hogy aktívan hozzájáruljon az európai szemeszter folyamatához. Tudnunk kell természetesen, hogy a mi szerepünk nem terjed ki annyira, amennyire azt a demokratikus legitimitás megkívánná. A saját kezdeményezésű jogalkotási véleményről van szó, de nem egy jogalkotási vélemény, hanem egy normális vélemény. Ajánlásokat, illetve egy mellékletet tartalmaz, és az Európai Tanács számára is megfogalmaz konkrét ajánlásokat, és ebben a tekintetben konszenzus uralkodik. Szeretnénk, hogyha ezt a tanács is megfontolná. Igen, összetett a gazdaság és szociális helyzet, és sajnos a legutóbbi év során számos területen romlott a helyzet. Növekedett a hosszú távú munkanélküliség, a fiatalok nem találnak munkát, és a szegénység a dolgozók körében is emelkedett, akárcsak a társadalmi kirekesztés mértéke. A legsérülékenyebb rétegek helyzete egyre inkább aggasztó. A 2020 stratégia megvalósítása alatta maradt az elvárásoknak, illetve a 2012-re vonatkozó célkitűzéseknek, valamint azoknak az ajánlásoknak, amelyet a Cornelisse jelentésben elfogadtunk. Meg vagyok győződve arról, hogy a szöveg jelentősen javulni fog a jelen szakbizottság tagjainak módosítóival. Több prioritást határoztunk meg. A legfontosabb prioritásunk a 2020-as cél megvalósítása, és a 2012-es politikai orientáció, amelyeket a tagállamok megkaptak, erre nagyon is megfelelt. A 2013-as évben ezeket a feltételeket javítani kell. Ehhez arra van szükség, hogy a tagállamok meghozzák a szükséges kompromisszumokat, és elindítsák azokat a nemzeti reformprogramokat, amelyek révén 2013-ban elérhetik a kitűzött célokat. Természetesen itt a fiatalok foglalkoztatásáról is szó van, és hogyha ennek nincsenek megfelelő anyagi forrásai, akkor nehezen lehet majd a 2020-as stratégiai céljait is beteljesíteni. Ez tehát nem kizárólag rajtunk múlik. A Költségvetési Bizottságnak véleményem szerint ebben az irányban kell erőfeszítést tennie. A második prioritás a munkahelyteremtés, a strukturális reformok, illetve az fiskális meg, konszolidálódás révén, ami támogatná a növekedést is. Határozott intézkedésekre van szükség a munkahelyek teremtése érdekében, és a vállalkozások létrehozását is elő kell segíteni. Ezért különösen a KKV-ket kell segíteni mind a finanszírozáshoz való hozzáférésben, mind pedig a modernizálódásban. A jelentésben is igen sokat beszélünk arról a fontos témáról, ami a zöld munkahelyek témája, amelyek szintén sok embernek adhatnak munkát. Ma délután beszéltünk már a fiatalok munkanélküliségéről. Az Európai Unióban és az én hazámban, Spanyolországban is ez a legégetőbb probléma jelenleg. Meg kell könnyíteni a szakmai gyakorlati programokat, és javítani kell a fiatalok oktatását és képzését. Ezen kívül ösztönözni kell a vállalkozói szellemet minden program keretében, és meg kell könnyíteni a fiataloknak azt az átmenetet, ami az oktatásból a munkavilágába vezeti át őket. Integrált stratégiákat kell kifejleszteni azon fiatalok számára, akik sem képzésben, sem foglalkoztatásban nem vesznek részt, őket spanyolul nininek nevezzük és ez is egy igen fontos célkitűzés a stratégiának. A negyedik prioritás a dinamikus, rugalmas, befogadó és minőségi munkahelyeket kínáló piac. Meg kell teremteni annak szükséges feltételeit, hogy a munkaerőpiacon növekedjen, különösen a nők, a fogyatékkal élők és a legnehezebb helyzetben lévők részvétele nem tükröződik kellően a bizottság reformtervében ez a prioritás sem. A munkaerőpiacoknak dinamikusabbnak és rugalmasabbnak kell lenniük, és egyensúlyt kell találni a megszorító intézkedések között, amik egy oldalról szükségesek, de más oldalról nem szabad rontani a szociális védelmet és a munkahelyek minőségét. Tudatában vagyok annak, hogy ez nagyon nehéz, de ezt a pontot mindenképpen bele kellett vennünk a dokumentumba. Az ötödik pont a szegénység és a társadalmi kirekesztés. Ezen a területen történtek erőfeszítések, és a bizottság is igen érzékenyen viszonyul ehhez a témához. De nem ülhetünk ölbetett kézzel, hiszen az Európai Unióban egyre nő a szegények száma. A hatodik pont a demokratikus legitimitás és a, tá- a civil társadalmi részvétel. Ezt már ezerszer elmondtuk, ha azt szeretnénk, hogy a polgáraink higgyenek a reformokban és azokban az intézkedésekben, amelyeket meghozunk, különösen a megszorító intézkedésekben, akkor meg kell szereznünk a támogatásukat, mint a demokratikus legitimitás, mint pedig a civil társadalom részéről. Végül pedig arányos mértékben és azonnal meg kell találnunk a költségvetési konszolidáció legalkalmasabb eszközeit, újra kell indítani a növekedést és növelni a munkahelyek számát. A megszorító intézkedések egy szükségesek, de ezek nem mehetnek a foglalkoztatás és a szociális védelem kárára. Igyekeztem röviden fogalmazni, de ez a jelentés nagyon sok témát ölel fel, és nagyon kevés időnk volt rá, ezért szeretnék még visszatérni ennek a felülvizsgálatára, és nagyon rövid lesz a módosítókra elkülönített időszak is, de ez alatt még javíthatunk a szövegem. Köszönöm szépen, elnök asszony! Merci. Euh, Köszönöm szépen. Megadom a szót Sergio Guterresnek, és utána Marian Harkinnek. Sí. Muchas gracias. Köszönöm szépen, elnök asszony és köszönöm Lope Fontanyé asszonynak is az elvégzett munkát és ezt a remek jelentést. A frakció teljes mértékben hajlandó együttműködni és kompromisszumot találni. Kicsit még árnyalni kell néhány kérdést. Ugyanis a probléma nem a jelentéssel van, hiszen azzal kapcsolatban tudunk egyetértésre jutni. A valódi gond az, hogy a bizottság közleményével vagyunk elégedetlenek. Úgy gondolom, hogy Oli Ren biztosnak ez a közleménye nem vezet ki minket a már több éve tapasztalható téves irányból. Az Európai Uniónak meg kell mutatnia azt, hogy a politikáink működnek, a polgárok azt szeretnék látni, hogy működő politikákat alkotunk. Vitatkozunk a növekedésről, és mindenki azt kérdezi, hogy hol van most a növekedés, hiszen már három éve tanulmányozzuk a növekedés témáját, négy éve kezeljük a válságot, négy éve elemezzük az intézkedéseket, az eredményeit, és alkotunk politikákat. A bizottság a harmadik éves növekedési jelentésben három célt tűz ki, amelyet már elértünk. Először is növeltük a versenyképességet. Az a kérdés, hogy ezt hogyan tettük meg? Ennek az egyetlen módja az, hogyha csökkentjük a bérköltségeket, és ennek az az egyetlen eszköze, hogy egyes vállalkozások 20%-kal csökkentik a munkabéreket, és több ezer munkahelyet szüntetnek meg. Ezzel növeljük a versenyképességet, de az európai projektet rontjuk. Hogyha a munkaerőpiacokra, nem pedig a termelési modellekre helyezzük a hangsúlyt, akkor abból mi is csak nyerhetnénk. A versenyképességet nem mindenáron kell megvalósítani. A bizottság azt is mondta, hogy csökkentek a pénzügyi világban a problémák. Láthatjuk, hogy melyek azok az országok, amelyek teljesen elzárták a pénzügypiacokhoz való hozzáférést. Három országot kellett kimenteni, és ezek több mint 400 ponttal vannak a német kockázati felár fölött. És itt különböző gazdasági helyzetek állnak fenn, és negatívak a kamatlábak. Egyértelmű, hogy nem csökkentek a pénzügyi piacokon a feszültségek sőt, elviselhetetlenül súlyos gondokkal küzdünk ezen a területen. A bizottság azt is kimondja, hogy a harmadik siker, amit három év téves stratégiával elértek, és egy kicsit sikerült esetleg csökkenteni, természetesen nem sikerként könyvelik el a foglalkoztatási helyzet vagy a szegénység alakulását, de azt mondják, hogy sikerült csökkenteni egyes országok kereskedelmi hiányát. De hát természetesen ez azért van, mert minimális mértékben növelt, növelték az exportot. Ez az én figyelmemet arra irányítja, hogy ez a 20 oldalas dokumentum, amit a bizottság készített, egyetlen egyszer sem beszél arról, hogy az Európai Unió egyes országaival mi történt, hogyan támogatták például a, a belső kereskedelmet, a munkaerő költség emelkedését. Mindenki tudja, hogyha Németország 5 vagy 10 százalékkal emelné a fix bérköltséget, akkor az egész Európának a javára válna, és ez közös érdekünk lenne, gyorsítaná a növekedést, különösen egyes országokban. A bizottság a közös felelősségről is beszél. De ez egy egyenlőtlen felelősségmegosztás az államok között, de az Európai Unióhoz képest is. A tagállamok megfelelnek azoknak az ajánlásoknak, amit évről évre megkapnak, még akkor is, amikor nagyon sok helyen ez csak növeli a társadalmi szakadékot. De sok szempontból az intézmények nem teljesítik az elvárásokat. Hol vannak a befektetési projektek, a kötvények, hol vannak a növekedési tervek, amit már évekkel ezelőtt megígértek. A kötelezettségeket mind a két oldalnak teljesítenie kell ugyanabban az időben. A bizottság említi még azt, hogy a megszorítási stratégia hozzájárul a növekedéshez, és rövid távon csökkenti a munkanélküliséget és a szegénységet. Ezzel valójában elismerik a politikaik téves voltát, és nem változtatnak meg semmit, sem a felszínen, sem lényegében. Beszélnek még a fiskális szorzókról, ezek valóban eltérnek az egyes országok esetében, de Természetesen a költések csökkentése az egy helyes irány, de ezzel párhuzamosan nem kell feltétlenül növelni a bevételeket. A költségcsökkentés számos országban megtörténik, de az Európai Unió felhívja a figyelmet arra, hogy az oktatás, kutatás és a termelő beruházásokat nem kellene csökkenteni. Hiszen ez növelhetné a bevételeket. Inkább a nagy vagyonokból és a pénzügyi tranzakciókból kellene a bevételeket növelni. Nem lehet tehát olyan általánosságban eh, kezelni ezeket a kérdéseket, ahogy azt a bizottság a közleményében teszi. Eh, végül pedig a szemembe ötlött az, hogy a deficit csökkentés eh, útvonala még mindig az egyetlen lehetséges irány, amit a bizottság lát. Igaz az, hogy csökkenteni kell ezt a deficitet, de az ütemterv is nagyon fontos, ugyanis az államadóságot valóban csökkenteni kell, de mindent a maga idejében kell megtenni. Létezik egy tanulmány, amit itt szeretnék kiemelni. Ezt jelentős közgazdászok készítették, és ez kimondja azt, hogy ha a deficit csökkentés ütemtervét néhány évvel késleltetjük, úgyhogy a stabilitás és növekedési paktumnak megfelelünk, és megtesszük azt, amit akkor 85 milliárd euró veszítünk, amit meg tudnánk takarítani, hogyha a stratégiát helyesen alkalmaznánk. Ez a merevség, ahogy már mondtam, szociális szakadékok kiszélesedéséhez vezet. Ezért ez a csökkentési ütemterv egy aranyszabályá vált, amit Veronika Lope is említ a jelentésében. Az olyan beruházások, mint az oktatás vagy a e, termelő beruházások, itt azt gondolom, hogy itt e, nem kell feltétlenül ezt az aranyszabályt alkalmazni. Konkrétan a foglalkoztatási fejezettel kapcsolatban mondanám, hogy e, hogyan tudnánk megegyezésre jutni, hogyha ebben a szakbizottságban nem csak a legutóbbi növekedési jelentésben, hanem az általunk elfogadott számos jelentésben is kimondtuk már, hogy ugyanazokat a problémákat elemezzük évről évre, és nem oldjuk meg ezeket, és senki nem vállalja ezért a politikai felelősséget. Egyfajta politikai önmagunk szépre festése az, hogy megegyezünk valamiben a tanács és a parlament körében. Évek óta mondjuk, és tavaly is elmondtuk, hogy a nemzeti foglalkoztatási programokat meg kell valósítani. Tudjuk, hogy ezeket minden évben elkészítik, de nem tudjuk, hogy mi volt ezeknek az eredménye. És csak több millióval növekszik a munkanélküliek száma. Például az én hazámban 60%-kal csökkentették a közérdekű szolgáltatások költségvetését 8 milliárd euróról 3 milliárdra. Már négy éve ígérik, hogy a helyzet megváltozik, de ez még mostanáig sem történt meg. A kohéziós alapból lehetne restruktúrálásra pénzt költeni, és különösen a fiatalok körében a munkanélküliséget enyhíteni lehetne. Természetesen nem lehet mindenkire ugyanazt a megoldást alkalmazni. A kohéziós alap és az európai szociális alap jobban meg kell, hogy követelje a konkrét célok teljesülését, és meg kell, hogy vizsgálja, hogy hová megy a programok keretében kiosztott pénz. De az is problémát okoz, hogy a foglalkoztatási programunk már elavult, a jelenlegi helyzet riasztó, és nem lehet ezt csak a jelenleg rendelkezésre álló eszközökkel és mechanizmusokkal megoldani. Új mechanizmusokra, új alapokra van szükség, és nekünk magunknak is igényesebbnek kell lennünk saját magunk irányában. engem nagyon nyugtalanít az, hogy a bizottság mindig a munkaerőpiacokra helyezi a hangsúlyt. Mint hogyha ez lenne az egyetlen lehetőség a válságból való kilábalásra. Az a mondat is különösen aggaszt engem, hogy a standard szerződések járulékait csökkenteni kell, mint hogyha ennek szükség, mint ennek bármilyen kapcsolata lenne a foglalkoztatáshoz. A standard szerződések kifejezése aggaszt engem. Tehát vannak, hadd mondjak egy példát. Például a bankok államosítását illetően. A munkavállalók egyes esetekben, például a bankokban már a felét elveszítették a járandóságaiknak, amikor aláírták a szerződést. Például Spanyolországban több bankot segítettek ki európai forrásokból, és mindenféle kártérítés nélkül bocsátották el az alkalmazottakat. És több millió eurót kaptak viszont a vezetők végkielégítésként, és engem például nagyon nyugtalanít az, hogy a bérek meghatározását rugalmasabbá kell tenni, és a kollektív szerződések esetében záradékokat lehessen bevezetni. És rendkívüli módon aggaszt engem az is, hogy a társadalombiztosítási rendszer meggyengül, és például a társadalombiztosítási és betegbiztosítási rendszert szeretnénk meggyengíteni. És azt gondolom, hogy a fiataloknak nyújtott garancia területén a minőségről is beszélni kell, ugyanis enélkül nem érünk el semmit. Lope Fontanyé asszony, azt gondolom az ön jelentése egy jó kiinduló pont, de ezt a stratégiát mi nem tudjuk osztani, mert nagyon sok ö, ö, frázis tartalmaz, amit nem ellenőrzünk, és ö, nincs meg benne a szükséges ö, hitelesség, amire a polgároknak szüksége van. Köszönöm. Madame Marian Harkin. Marian Harkin, és aztán Cornelissen asszony. Köszönöm szépen, kollégá. Azt gondolom, hogy kollégák nagyjából tudják, hogy mit fogok mondani, de mégis lenne néhány megjegyzésem. Köszönöm a jelentéstevő munkáját. Sajnos csak ma reggel kaptam meg ezt az anyagot, de nagyon átfogónak látszik. Én is szeretném azonban kicsit kiigazítani. A hármas bekezdést erősíteni kellene, e, egyetértek azonban azokkal a dolgokkal, amelyekkel, amelyeket említett itt. Aztán a 2020-as stratégia, illetve a hozzáadott érték az európai alapok részéről. Egyetértek azzal, hogy, hogy a tagállamoknak nemzeti e, munkahelyteremtő terveket kell benyújtaniuk. De ez nem történt meg eddig. Ahogy a kollégám is mondta, itt van az általános képet, azt látjuk, de a nemzeti, vagy a tagállamra lebontva nem látjuk a helyzetet. Múlt héten Antal biztossal egyeztettünk az éves növekedési tervről, vagy, vagy jelentésről. Nem igazán látom ebben, hogy működik a politika összességében. Egyes területeken működik, de más területeken nem. Hogyha megnézzük a megszorítási politikát, akkor látunk egy pár tagállamot, eh, ahol most magasabb eh, az adósági szint, mint előtte. Ugyanis nincsen növekedés, nincs növekedés, amely a tagállamokat eh, újra eh, lendületbe hozná, és amelynek köszönhetően leépíthetnék a, az adósságaikat. Azt gondolom, hogy a bizottság bizottság, és remélhetőek és a parlament is támogatja majd ezt. Na minden esetre finomítani kell e, ezt a e, politikát. Nem azt javaslom, hogy állítsák meg az egész hajót, de azért mégiscsak egy kicsit árnyaltabban kellene vizsgálni ezt a kérdést. E, ne a vonalakon belül gondolkodjunk, hanem menjünk azon ki. Én tudom, hogy nem csak hogy az Európai Bizottság nem csak a megszorításokra koncentrál, nem lenne fair dolog ezt mondani, de mégiscsak erre koncentrál a leginkább. Hogyan lehetne változtatni ezen a politikán, hogyan lehetne segíteni eh, a valóban nehézségekkel küzdő tagállamoknak? Tegnap például, nyilván, nyilván önök is ott voltak, eh, a fogyatékossággal élők készítettek, vagy, tartottak egy konferenciát, én ezen részt vettem, és valóban szívszorító volt hall, hallgatni ezeket az embereket. A tagállamok nagyon nagy megszorító politikat, politikát folytatnak, és ez bizony érinti ezeket a kifizetéseket is, és ezek az emberek elmondták, hogy a segélyüket megfelezték, vagy megszüntették, és rendkívül nagy nehézségekkel küzdenek. Itt erre is oda kellene figyelni. 25-ös, 26-os pont. Ott beszélünk a fiskális vagy költségvetési konszolidációról, és ezt azonban szociálisan barátságos módon kell elvégezni, és a tagállamokon belül bizony különbséget kell tenni a különböző programok között, illetve a tagállamok között is különbséget kell tenni. Aztán a megerősített demokratikus felügyelet elengedhetetlen. Mindannyian tudjuk, hogy minden tagállamban, különösen egyes tagállamokban egyre több polgár eltávolodik az Európai Uniótól, mert az, a polgárok csak az újságok címoldalait látják, a parlamentek, a nemzeti parlamentek fontosabb szerepet kellene, hogy játszanak ebben, hogy a polgárok kicsit jobban kapcsolódjanak az európai intézményekhez, amelyekhez egyelőre egyáltalán semmilyen módon nem kötődnek. Köszönöm szépen, mondja az elnök, Cornelissen asszony, és aztán Zuber asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek nagyon átfogó eh, jelentést készített ilyen rövid idő alatt. Emlékszem, hogy milyen nehéz munkát, eh, nehéz munka volt ez legutóbb, időben elkészíteni a jelentést. Ez a jelentés eh, ad lehetőséget nekünk arra, hogy átfogó vitát folytassunk a válságról, a gazdasági kérdésekről, európai és nemzeti szinten. Nagyon nagy sajnálattal láttam azt, hogy az éves növekedési jelentés, illetve a szemeszt, az európai gazdasági szemeszterről szóló munkákat nem igazán vette figyelembe biztos. Nagyon fontos a demokratikus legitimitás, hogyha arról beszélünk, hogy az elkövetkezendő években milyen irányt válasszanak a gazdaság, kövessenek a gazdaságaink. Ez most egy másik jelentés, különbözik a tavalytól. Az Európai Bizottságot arra kényszerítjük, hogy reagáljon, úgy tűnik, hogy önmaguktól nem igazán hajlandóak figyelembe venni azt, amit az Európai Parlament döntés, amilyen döntést hozott, vagy ajánl, úgyhogy hát kényszerítenünk kell őket erre, hogy reagáljanak. Örülök annak, hogy az EU 2020 stratégia egyértelmű prioritást kap, Azonban egyre inkább eltávolodunk ettől, ennek a célkitűzéseitől a 75%-tól eh, egy, eh, még 3 millióval több a szegény Európában, mint eh, korábban volt. A költségvetési csökkentésekre kerül sor, támogatási csökkentésekre a kutatásfejlesztés terén pedig pontosan ebbe kellene beruházni. A környezetvédelmi célkitűzéseket nem veszik figyelembe, nem jönnek létre zöld munkahelyek, és nem tűnik úgy, hogy a EU 2020-as stratégia még egyáltalán számítana. Sokkal inkább úgy tűnik, hogy ez a filozófia a következő. Az EU 2020-as stratégia jó, hogyha jól működik a gazdaság, de most eh, egy kicsit eh, jegeljük, amíg javul a gazdasági helyzet de hát nem, mi nem így látjuk a helyzetet. Az EU 2020 része kell, hogy legyen annak, ahogy ki, hogy kilábaljunk a válságból. Ennek köszönhetően lehetne a zöld munkahelyeket teremteni, és általában munkahelyeket teremteni. Ezt hangsúlyozni kellene. A parlament és a civil társadalom bevonása egy kicsit egyértelműbb kellene, hogy legyen ezzel kapcsolatban, majd nyújtok be módosító javaslatot. Egyébként kiváló munkát végzett a jelentéstevő, köszönjük, Zuber asszony. És majd én is hozzászólnék, mielőtt a bizottságnak adok szót. Jó, akkor lezárom a hozzászólók listáját, Zuber asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Eddig nem volt alkalmam elolvasni ezt a jelentést, mert csak tegnap este érkeztem. De meghallgattam a, a hozzászólásukat, hozzászólásaikat, és egy dolog feltűnt. És megpróbálni, megpróbálnám megérteni azt, hogy a valóságban hogyan sikerül ezt megvalósítani. A következővel vannak nehézségeim. Az hangzott el, hogy a költségvetési konszolidációt a növekedésre való tekintettel kell elvégezni. Azonban én azt látom a valóságban, hogy a költségvetési konszolidáció valami konkrét dolgot jelent. és ezt láttam Portugália példáján, a költségvetési konszolidációt nagy szigorúsággal végzik, ez látható a trojka követelésére, és ez nálunk két dolgot jelentett. A foglalkoztatás terén az azt jelentette, hogy sok embert elbocsátottak, és a fizetéseket, béreket, fizetéseket csökkentették. A helyzet az, hogy, hogy befagyasztották a béreket, a támogatásokat, illetve a, az egyéb juttatásokat, 13. havi fizetést és egyéb juttatásokat törölték. A közférában rengeteg embert elbocsátanak, 50%-ot, ez hatalmas elbocsátási hullám. Ezt jelenti nálunk a költségvetési konszolidáció, ennek ezek a következményei. Tegnap meghallgattam a hír, de híreket, és az egyik hír szerint szeptember óta Portugáliában kal csökkent a kiskereskedelmi forgalom. Ez azt jelenti, hogy az embereknek nincs pénzük. Mivel nincs pénzük, nem tudják ezt elkölteni, mivel nem tudják elkölteni, ez azt jelenti, hogy naponta kis és középvállalatok eh, húzhatják le a rolót. Most itt eh, ezzel kapcsolatban nehéz eh, számomra látni, hogy ez a két dolog hogy tud egymás mellett létezni, hogy lehet ezeket összehangolni. Ezek mind szép szavak, de a valóságban megvannak ennek a következményei. Módosító javaslatokat nyújtunk be, én is fogok benyújtani néhányat. Az én javaslatom ma utalni fogok a nyugdíjak és a fizetések csökkenésére, megnyírbálására nem csak a szociális igazságosságot szeretném elérni, hanem a gazdaságot szeretném valamennyire fellendíteni. Remélem, hogy a javaslataimat elfogadják majd. Köszönöm. Elnök mikrofon nélkül. Je voudrais euh, remercier. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek és a kollégáknak. Mindennyian tudják, hogy mennyire fontos ez a feladat, és az Európai Bizottságot arra kértük, hogy vegyék figyelembe a javaslatainkat, és módosítsák ennek a címét. Ugye a növekedés éves jelentéséről van szó, hát ez egy paradoxon arról beszélni, erről beszélni, hogyha megvizsgáljuk az IMF, az OECD, a bizottság és mások jelentéseit, és megvizsgáljuk a független elemzéseket, a kollégákat arra kérem, hogy hogy olvassák el figyelemmel ezt az anyagot. Nem tudom, hogy mindannyian ö, megismerték-e már ezeket, de a szocialisták láthatták, hogy három független intézmény egy ellenvéleményt készített, tehát egy független növekedési jelentést, És én ezt tartom valóban lényeginek, ők ragadják meg a helyzetet a leginkább. A vita egyik legnagyobb nehézsége, nehézsége és ez a decemberi jövő heti Európai Tanácsi Ülés előkészítésében csak még, még súlyosbodott a helyzet. Azt látjuk, hogy van itt egy stratégia, amely szerint a federalizmus az Európai Bizottság szankciós jogára csökkenne le. Az európai vita és a nemzeti szintű vita, vitának nem sikerült eljutnia a bizottságig, föderalistának tartom magam, de nem, de nem a, csak a szankciók szintjén, tehát ennél sokkal szélesebb kontextusban látom a helyzet. Az éves növekedési jelentésben az Európai Bizottság egy javaslatot tesz le az asztalra, egy híres hírhet szerződést javasol. Tehát az éves ütemterveket egy szerződésbe foglalná össze, amely az Európai Bizottság az Európai Bizottság felügyelni ezt. Én eh, tudom, hogy, eh, az, hogy a tag, egyes tagállamok eh, bizony letértek az útról, és nem tettek meg bizonyos intézkedéseket, amelyekre szükség lenne. Azonban itt nem szabad elfeledkezni, a szociális dimenzióról, és hogyha megvizsgáljuk az éves növekedési jelentést, tudom, hogy ezt a szót bizony emlegetik, néha emlegetik a fiatalokat, és bizony megjelenik az az gondolat is, hogy hogy az emberi erőforrásokba való beruházás elengedhetetlen. Mind a mellett nekünk továbbra is hangsúlyoznunk kell ezt a szociális dimenziót, és az ön jelentése ebben nagyon fontos, hogy ennél messzebb menjünk, mint amit az Európai Bizottság javasol. Azt gondolom, hogy a szociális dimenziót nem veszi eléggé komolyan az Európai Bizottság, én tudom azt is, hogy egyre inkább egyensúlytalanság alakul ki a bizottságban és a tanácsban és a szociális és az egyéb szempontok között. És emellett az országok heterogenitását sem szabad elfelejteni. Hogyha megnézzük az európai és a nemzeti szintet, európai szinten egyértelmű víziónk van a globális szinten, de tagállamonként nem lehet ugyanazt a receptet használni mindenkire. A mak- makrogazdasági egyensúlytalanságokra oda kell figyelni, illetve egyéb pontokra, amelyekkel kapcsolatban az Európai Bizottság túlságosan homogén módon látja a helyzetet. Már senki sem mer a szankciókról beszélni, sokkal inkább a morális veszélyekről, ami gyakorlatilag ugyanazt jelenti. Szeretnék köszöntet mondani még egyszer a jelentéstevőnknek. Az Európai Bizottságot Lorenka Garcia és Angstedt képviselő, nem tudom, hogy szeretnének-e hozzászólni, ki szeretne hozzászólni. Önik a szó. Köszönöm szépen, Lorenkának hívnak. Először is szeretnék köszönetet mondani, elnök asszony, hogy lehetőséget ad nekem is hozzászólni ebben a vitában. Nagyra értékeljük a megjegyzéseket. Az Európai Bizottság elfogadta ezt a növekedési jelentést, hát nyilván nem rózsás a helyzet. Önök is láthatják, hogy, eh, hogy romlott a gazdasági helyzet, a foglalkoztatási helyzet és a szociális biztonság számos tagállamban. Ezt az Európai Bizottsági vitákban erre, oda, eh, erre koncentráltunk, akkor, amikor elkészítettük a jelentést. Nehéz a helyzet, és eh, nagyon árnyalt a helyzet általánosságban különböző helyzetben vannak a tagállamok, különbözőek a növekedési szintek, egyes országokban magasabb, de vannak, ahol csökkenésre kerül sor, és nagyon különböző a munkaerőpiaci helyzet is, és különbözőek a munkanélküliségi ráták is. E, ez mind szerepel a jelentésben a függelékben. A munkaerőpiaci helyzetek különbözősége, ez többször is említésre került ma, a költségvetési konszolidáció és a mozgástér a tagállamok esetében nagyon különbözik. Ez a különbözőség kulcsfontosságú tényezőkre hat ki, egyrészt a mozgástérre, illetve a tagállami gazdasági szükségletekre. Ami a költségvetési konszolidációt illeti, vissza kell állítani a gazdaság lendületét, mert ez tud csak növekedést produkálni. A fontos üzenet a bizottság részére az az, hogy, hogy különböző utak vezetnek a költségvetési konszolidációhoz. Az egyes tagállamoknak különböző mozgásterük van. Ezt figyelembe vesszük, és az Európai Bizottság is úgy gondolja, hogy itt árnyalni kell a képet. láttuk azt, hogy bizonyos elemeket itt szem előtt kell tartani a pénzügyi konszolidáció végrehajtása során. Az Európai Bizottság meghatározott egyes területeket, a, világos, hogy a kutatás, illetve az oktatás itt kell, hogy szerepeljen, és az aktív piaci intézkedések a biztonsági háló erősítése és a szociális védelmi rendszer vagy háló kiépítése a sebezhető csoportok számára. Aztán a nemzeti munka, munkahelyi tervekkel kapcsolatban elhangzott néhány dolog, ezeket tudom, hogy, ezek tudom, hogy szükségesek idén részletesebb iránymutatásokat küldünk a tagállamoknak a nemzeti reformtervekkel kapcsolatban, és ez egyéb részleteket is tartalmaz majd. Egyes kérdések felmerültek, kulcsfontosságú prioritások, és az Európai Bizottság tett már néhány javaslatot tegnap az ifjúsági garanciával kapcsolatban és az ifjúsági foglalkoztatási csomaggal kapcsolatban. Nagyon sebezhető ez a a sérülékeny, ez az egyensúly természetesen a, a szociális védelmi hálót erősíteni, vagy meg kell védeni, legalább a jelenlegi szinten tartani kell, és a hátrányos csoportok megsegítése továbbra is fontos, főleg ami a költségvetési konszolidációt illeti, ezt figyelembe kell, ezeket a sebezhető csoportokat ekkor figyelembe kell venni. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek a munkáját, és ha további tisztázásra van szükség, akkor szívesen állunk rendelkezésre. Köszönöm szépen a jelentéstevője szó. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. És szeretnék köszönetet mondani minden árnyék előadónak és a bizottságnak is azért a javaslatért, hogy párbeszédet folytassunk. Ezt fontosnak tartom. Nem fogok válaszolni mindenkinek, mert jó lenne, hogyha először mindenki nyugodtan tanulmányozni tudná a jelentést, és ezért nélkülözhetetlennek tartom azt is, hogy egy teljes konszenzust tudjunk elérni. Vagy legalábbis széleskörű többséggel kell elfogadni bármilyen állásfoglalást. Azt gondolom, hogy megpróbálkozhatunk ezzel, és igyekezhetünk egy olyan szöveget előállítani, amit a parlament a lehető legnagyobb többséggel elfogad, és így van a legjobb esélyünk erre, hogy, arra, hogy meghallgassanak minket. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Ez alapján a módosítók határideje ugyanolyan szoros lesz, mint amilyen szoros határidő között elkészült a maga a jelentés. December 13-án dél tehát 12 óra a módosítók benyújtásának határideje. Ezt a december 18-ai ülésünkön fogjuk megvizsgálni. Az ön jelentését pedig január 14-én fogjuk megszavazni. Egy rendkívüli bizottsági ülés keretében Strasbourgban. A plenáris ülésen február 4-e, 7-e között fogjuk megszavazni, és eközben itt lesz még a január 28-a, az Európai Parlamenti Hét kezdetén, amikor, amire ismét felhívnám a képviselők figyelmét, és itt valamennyi tárgyaló csapat találkozni fog, és megbeszélik ezt a szöveget. Fontos alkalom lesz arra, hogy megszervezzük parlamenti kollégáinkkal, tehát a nemzeti parlamenti kollégáinkkal ennek a témának a folytatását. Most következik a 11-es pont, tehát az én jelentés tervezetem. Non, c'est au point 12, pardon. Nem, elnézést, ez a 12-es napi rendi pont. Az én jelentéstervezetem a lobogó szerinti tagállamok kötelezettségeiről az Unióban, ami legalábbis a 2013-as irányelv végrehajtását illeti, Ugye itt a hajó gyártók szövetsége, valamint a közlekedési szállítási dolgozók között létrejött tengerészeti munkaügyi egyezményről van szó, amely a 9963 EK irányelvet módosítja. Nyolc módosítót kaptam, amelyekkel kapcsolatosan rögtön bemutatom álláspontomat. Volt alkalmunk elmondani a jelentéstevő, a jelentés bemutatásakor a fő nehézségeket ezen a területen. Ezek nem csupán a tengerészeti munkaügyi egyezmény értelmezéséből fakadnak, hanem ennek végrehajtási feltételeiből a tagállamok területén már ami az Európai Unió felelősségi köreit, illetve a tagállamok felelősségeit illeti. Jogi szempontból az egyik fő újítás ennek az egyezménynek, a tengerészeti munkaügyi egyezménynek az, hogy függetlenül az egyezmény ratifikáló tagállamától, amint lesz egy ellenőrző szervezet egy adott hajón, a kikötő szerinti tagállam lefolytathatja ezt az ellenőrzést, teljesen mindegy, hogy az egyezményt ratifikálta-e a kikötő, a lobogó szerinti tagállam. Nos, az ellenőrzési kapacitást illetően meglátjuk, hogy egy ilyen egyezmény mennyiben lehet hasznos. Itt abban a ténybe ütközünk, hogy az ellenőrzési ö, szervezet felelősség köre nem az EU-hoz, hanem a tagállamokhoz kapcsolódik. A tanúsítványok kiadásról is szó van itt, amelyeknek kísérniük kell ezeket az ellenőrzéseket. A tanács ezen pontot illetően, mely pontot illetően a tagállamok nagyon határozottnak tűnnek, határozott álláspontot foglal el. Nos, tehát itt számos módosító került benyújtásra. Philip de Bakker, Philip de Benyon és Gezin Messner részéről a 64, 65, 66, 67-es módosítókról van itt szó, amelyek ugyanolyan felépítéssel rendelkeznek. A tagállamokat kívánják ösztönözni arra, hogy hatásköréket hajtsák végre. A jövő héten lesz egy ö, találkozónk, meg fogom ezeket a módosítókat vizsgálni meglátom, hogy ezek mennyiben járulnak hozzá, hogy kikerüljünk ebből az ellentmondásból, amely jelenlegi helyzetet jellemzi. Meglátjuk, hogy milyen választ lehet adni a felvetett kérdésekre, hogy ez az út lehetővé teszi, hogy olyan tárgyalási álláspontot alakítsunk ki a tanácsra, amely lehetővé teszi az ellentmondás feloldását. Ha ez így van, akkor szívesen elfogadom ezeket a módosítókat, azonban mindenféleképpen Együtt kell dolgozunk annak érdekében, hogy álláspontunkat megfelelően ki tudjuk dolgozni ezen jogi akadályok meghaladása révén. Van még itt egy olyan módosító, amely azt javasolja, hogy legyen egy átmeneti időszak az ellenőrzések között, amely egy minimális határidő. Ez számomra egy hasznos észrevételnek tűnik. Itt ez a 66-os módosító. Jutta Steinruck által begyújtott módosító ugyanilyen szellemiségben fogant. Itt a tagállamokat kívánja ösztönözni arra, hogy vállalják felelősségüket. Ez azt hiszem, hogy szintén hasznos hozzájárulás lehet az anyaghoz. Aztán itt van még a 71-es módosító, ez szintén egy fontos módosító saját részemről, a felülvizsgálati záradékra vonatkozik. Azt célozza, hogy, a, hogy gondoskodjunk az unősokba történő beépítésről ezen egyezménynek. Nos, ennyi lenne észrevételem, és hallgatom a kollégák észrevételeit, akik egyes vetületeire kívánnak reagálni ezen jelentéstevezetnek Filip Benyon. I've actually just simply got statement. Köszönöm szépen. Field eh, kollégánk az árnyék jelentéstevő, és az ő nevében szeretnék hozzászólni. Eh, csak felolvasom azt, amit küldött. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek a munkájáért. Nincsen sok módosító javaslat, amit beküldte, beadtam volna Benyon úrral és Meissner asszonynal, és ez, ez a véleményem, hogy az Európai, hogy, hogy a szakbizottság egy kiváló jelentést készített, szükséges konzultációra van, konzultációk lefolytatására az, egy, az érintettekkel a 2009 per 13-as szociális partnerek eh, való megegyezésről szóló eh, irányelv eh, mm, végrehajtása elengedhetetlen. A parlament és a Szociális Bizottságnak el kellene fogadnia ezt, a, ezt az irányelvet, elfogadva az Európai Bizottság javaslatát. Ami a tanúsításokat illeti, ezzel kapcsolatban lesz néhány, van néhány módosító javaslatom. Szeretném az egészet jobban közelíteni az Európai Bizottság javaslathoz. Az Európai Unió a tanúsítással kapcsolatban bizonyos feltételeket támaszt, és ez az tengeri tanúsítási egyezményből vezethető le. az a tengeri munkavállalási tanúsításokkal kapcsolatban az világossá kell tenni az jogi alapot. Egy másik irányelvnek az ismétlése nem teszi lehető, nem éppen a legjobb módja annak, hogy világosabbá tegyük ezt a jogszabályt. Nem nyújtottam be módosító javaslatokat a felelősséggel kapcsolatban, de azt javaslom, hogy az ezzel kapcsolatos jelentéstevői módosító javaslatokat utasítsa el a frakciónk. Ez az irányelv csak a lobogó szerinti országok felelősségét mm, veti fel. Köszönöm szépen, várom a szavazást. Ez Köszönöm, vannak-e mások is, akik hozzá kívánnak szólni? A bizottság részéről hozzá kívánna valaki szólni, igen? I'm Chairperson Christina Berg from DG Move. Um, first of all, let me... Köszönöm elnök asszony, Krisztina Berg vagyok a MUFO főigazgatóságtól. Először is szeretném elmondani, hogy tegnap este egy súlyos baleset történt. Egy nagy autószállító összeütközött az északi tengeren egy teherhajóval 16 tengeri mérföldre Rotterdamtól. Sajnos jelen pillanatban még mindig hét tengerészt nem találnak. A parti őrség ismét elindította a kereső expedíciót. A baleset bekövetkeztétől éjfélig 13 munkavállalót mentettek meg, de nem tűnik valami fényesnek a helyzet. Nem biztos, hogy a hét eltűnt munkavállalót meg tudjuk menteni. Tehát Kallas biztos úr részvétét nyilvánította azok családtagjainak, akik eltűntek. Ez az esemény és az, hogy szinte folyamatosan történnek balesetek, rámutat arra, hogy a tengeren számos körülményt kell ellenőrizni, és a munkavégzési feltételek is ezek közé tartoznak. A tengerészeti munkavállalási egyezmény 2006-ban éppen erre a következtetésre jutott, és a szociális partnerek közötti megegyezés, ami a 2009 per 13-as irányelvbe is bekerült, igen jelentős. A bizottság most próbálja a betartatási dokumentumokat a tagállamoktól megszerezni, hogy amikor jövő nyáron ez az egyezmény életbe lép, ezek már rendelkezésre álljanak. Szeretnék személyesen köszönetet mondani valamennyi benyújtott módosítóért. Fel kell ismernünk, hogy alapvető megközelítésbeli különbségek vannak. A bizottság próbálta betartatni azt, ami a szociális megállapodásban már szerepel. Olvastam az árnyék előadó által felolvasott intézkedéseket. Miközben az előadóasszony úgy gondolja, hogy ezt a rendelkezést teljes egészében alkalmazni kell, mi a bizottság részéről nem tiltakoznánk alapvetően az ellen, noha ez még természetesen megegyezés tárgya kell, hogy legyen a társjogalkotóval, értem ez alatt a tanácsot. Tehát arra szeretnék rámutatni mindazonáltal, hogy számos olyan elem van az MRC-ben, amelyekre nehéz végrehajtási rendelkezést alkotni, különösen a munkaerő közvetítők és a munkaerőt adó országok tekintetében. És az Európai Unió területén kívüli érvényességét is figyelembe kell venni, hiszen a legénység vagy annak egyes tagjai, a szerződései a zászló szerinti állam, a közvetítő ügynökség, a hajókezelője, vagy akár a kapitány lakhelye szerinti ország joga, jogát is követhetik. Tehát a végrehajtási eh, javaslat tekintetében abban az irányban kell gondolkodnunk, hogy mivel az Európai Unió szeretné az MLC rendelkezését betartatni az esetlegesen érintett harmadik országokban, mi a magunk részéről hajlandóak vagyunk ennek a megvizsgálására. Amennyiben az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség megvizsgálhatja ezt a, ezeket a feltételeket, vagy ahogy, ahogy ezt az oktatási vagy az STCV egyezmény esetében is tettük. Azok a harmadik országok, amelyek tengerészeti akadémiát üzemeltetnek kapitányok és első tisztek számára, európai zászló alatt hajózó hajók számára. Ez egy jelentős munka, és mi a bizottság részéről nem érezzük úgy, hogy képesek lennénk egy ilyen javaslattal jelenleg előállni. És nem szeretnék zászló és kikötő állama szerinti rendelkezéseket hozni európai szinten, mielőtt ez az egyezmény életbe lép. Mi inkább egy olyan rendszert szeretnénk létrehozni, ami az ilyen intézkedések betartatására alkalmas lesz. Az önök javaslatában túlteng a jó szándék, és ezt mi is osztjuk. Mindenképpen egy nehéz és kényes témáról van szó, hiszen az Európai Unió területén kívüli alkalmazás is ide tartozik. A bizottság részéről nekünk még több időre van szükségünk, hogy meg tudjuk ezt vizsgálni. A másik fontosabb dolog, amit szerettem volna megemlíteni, az esetleges kettős tanúsítás kérdése. E, nem látjuk a tagállamok számára annak az előnyét, hogy kibocsássanak még egy tanúsítványt, ami a 2009-13-as irányelv szerint való abban a tudatban, hogy az egyenlő munkafeltételek és a zászló semleges politika e, érdekében az európai kikötőkbe érkező valamennyi hajót ellenőrizniük kell a kikötői tanúsítvány alapján, amit valamennyi hajózó nemzet kibocsáthat. Sok módosítóval kapcsolatban biztosak vagyunk abban, hogy önökkel és a tanácssal közösen tudunk olyan szövegezési javaslatot kialakítani, ami még mindig lehetővé teszi az irányelv alkalmazását. Ez ugyanis egy fontos rendelkezés, és az egyezmény életbelépésekor jövő nyáron ennek már készen kell állnia. Köszönöm szépen, köszönöm minden képviselőnek a konstruktív hozzájárulást a munkához. Köszönöm szépen, köszönöm ezeket az elemeket is. Azt hiszem, hogy ez javítja a szöveg lendületességét, és egy utat mutat nekünk amelyen elő léphetünk kielégítőbb módon, mint egész egyszerűen a szociális partnerek közötti egyezmény átültetése lenne. A szociális partnerek közötti egyezményt átültetni azelőtt, hogy maga az egyezmény hatályba lépne. Nos, tehát azt hiszem, hogy a kis lépések logikáját követve néha nagyon fontos dolgokról megfeledkezünk. Ilyen a tengerészeti munkaügyi egyezmény. Persze itt vannak a tanúsítványok kérdései is, persze a harmadik országok vonatkozásában is tudjuk, hogy ez egy nagyon lényeges probléma. Nem tudom, hogy a szakbizottság tagjai értesültek-e a mai szaka bekövetkezett drámai eseményről? Mi volt a lobogó szerinti tagállam, illetve milyen nemzetiségűek voltak a legénység tagjai? Tud -e erről? Um, yes, indeed. Um, on the one hand... Igen. Bahamai. Egy bahamai eh, eh hajó, eh, hajóról van szó, és eh, itt eh, 2400 eh, új eh, autó volt a, a fedélzeten itt hét ember még mindig hiányzik, hét tengerész, négy pedig, meghalló, négy, négy pedig meghalt. A másik pedig egy cipri, ciprusi, Corvus jane nek hívják. Itt mindenkit megtaláltak, és biztonságban vannak. És ennek a hajónak a legényzéke aktív aktívan részt vett a mentési munkálatokban. A, az autószállító hajó pedig elsüllyedt. Köszönöm ezeket a kiegészítéseket ezen új drámai esemény kapcsán. Lesz egy ülésünk az elnyékjelentéstevőkkel december 12-én, és akkor majd megvizsgálhat, látjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elemeket rendszerbe szervezni. Aztán az esetleges kompromisszus módosítókat január 23-án nézzük meg, majd pedig len 24-én szavazunk. Esetleg a plenárison márciusban vagy áprilisban tűzik napirendre ezt az anyagot. Itt ha első olvasatban ö, való ö, tárgyalások mellett vállalunk kötelezettséget, akkor fog ez így történni. Ezt a napirendi pontot tehát lezártuk, és ebben Átérhetünk a 13-as napirendi pontra. Itt egy közös vita lesz Howitt úr jelentéseivel kapcsolatosan, de Howitt úr nincs jelen. Lehetne az tehát, hogy most a 15-ös napirendi pontot tűzzük napirendre, mivel Omer Rajten asszony jelen van, az árnyék jelentéstevők is uh, Miránnak uh, problémája van. Itt nincsenek jelen viszont az árnyék jelentéstevők. Donc on va, attendre un tout petit peu voir Akkor várunk egy picit, hogy esetleg befut-e a túr időközben. Omer Rajtan asszony. To call, to call the others, because I really have to go home. My... Elnézést. Haza kell mennem, édesanyám. Ma kapcsolatban van egy probléma, úgyhogy minél gyorsabban haza kell mennem. Jelentéstövő asszony igyekszünk, igyekszünk az ön napi rendi pontját előre venni, mindenkinek megvannak a maga problémái, megértjük az önét is. De persze itt különböző tárgyaló csoportokat kell megvárni, hogy mindenki itt legyen. En l'occurrence, euh, euh, dans, dans les deux... Nos, a két esetben euh, nincs itt mindenki, aki ezekkel az anyagokkal foglalkozik. mindent megteszünk, hogy előre tudjunk lépni. Szerkesz úr, mit javasol? No, eh, es verdad, eh, no tenemos al nuestro reportero, señor Dardenne. Nincs itt az előadót, próbáljuk felhívni, de azt javasolnám, hogy kezdjük Omar Rajtan asszony véleményével. És azt gondolom, hogy egy nagy részét én is el tudom mondani a szocialista frakció gondolatainak. Yeah.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 35 perckor akartuk megvizsgálni, nincsen ellenvetés ezzel kapcsolatosan, tehát ki érkezik ott? Darden úr, vagy Howard úr? Darden úr, hát akkor nézzük a 15-ös napirendi pontot. Nincs észrevétel a liberálisok, illetve a zöldek részéről. Megadom tehát a szót Omen Rajten asszonynak, hogy megnézzük jelentését, melynek tárgya, agenda a megfelelő, biztos és fenntartható nyugdíjak érdekében. Itt a bizottság fehér könyvével kapcsolatosan foglalunk állást, melyet február 16-án tettek közzé. Öni a szó. Elnök asszony, elnézését kérem, 87 éves az édesanyám, és elesett, ezért haza kell sietnem, hogy gondoskodjam róla, meg kell röngenezni a kórházban, ezért sietek egy kicsit. Hollandul fogom folytatni. Elnök asszony. A mai jelentés tartalmaz magyarázatokat, fejtegetéseket, amelyek alapos elolvasására hívom fel a képviselőket, ugyanis ez a jelentés nagyon pontosan megvilegítja a tagállamok problémáit. Hollandként dolgoztam ezen a jelentésen, de ennek ellenére megpróbáltam valamennyi tagállam problémáit megfelelően bemutatni. Előre bocsájtanám, elnök asszony, hogy a nyugdíjrendszerek mindenek előtt a tagállamok illetékességi körébe tartoznak, azonban az európai koordinációs fontos szerepet játszik ezen a területen a növekedési stabilitási csomag követelményeit megnézve, vagy az EU 2020 stratégiát, vagy akár a koordinációs módszert, akkor ezek valamennyien a soft law vetületei, amelyek befolyásolják a nyugdíjrendszereket. Először is a demográfiai fejleményekről szólnék. Az emberek később lépnek munkába, és rövidebb ideig fizetnek nyugdíjjárulékokat. A fiatalok képzése jobb, de később lépnek ki a munkaerőpiacra. Ik hoop dat het nu gaat. De jongeren komen... Nos, most már egy kicsit jobb. Tehát a fiatalok jobb képzésben részesülnek, később lépnek ki a munkaerőpiacra, ezen kívül rövidebb ideig dolgoznak, mint a törvényben előírt ö, ö, idő, kevesebb ben is vagyunk, és a foglalkoztatottak aránya úgy szintén visszaesik. A 2008-as évben még négy munkavállaló tartott el egy nyugdíjast 2020-ig, aztán már öt ö, munkavállaló fog eltartani egy nyugdíjast. A 2016-ban születettek 67 éves élet kilátásra rendelkeznek. Aztán 82 éves életkilátással rendelkeznek a később született nők, és különböző foglalkoztatási arányokat találunk az egyes államokban. Hollandiában például 55 év fölti korosztálynál 53 százalék Dénországban, Dániában 61%, Belgiumban pedig 39% ez a részvételi arány ennél a korosztály, korosztálynál. Most tehát elnök asszony, hogyha ezt együtt vizsgáljuk, akkor ez azt jelenti, hogy egyre hosszabb ideig élő, boldog, idős ember van, akik viszont a nyugdíjaiktól függenek, és ezzel egy időben egyre kevesebb a foglalkoztatott a munkaerő piacon. Mert kevesebb a fiatal, és egyesek nem foglalkoztatottak közülük. Mindez a következő problémához vezet. Természetesen különböző nyugdíjrendszerek léteznek Európában. Nagyon gyakran az első pilléres rendszer létezik, és véleményem szerint hosszú ideig ez marad még sokáig a legfontosabb. Ez a rendszer úgy néz ki, hogy vagy adókból, vagy járulékokból finanszírozzák a nyugdíjakat, de egyre nagyobb lesz a rendszeren elződő nyomás. A tagállamok, különösen az euróvezetbeli tagállamok ezen nyomás alatt állnak. Ez 300 ezeket is kiteheti az államháztatásnak. Lehet a deficit nagyobb is a 3%-nál, és mindez ahhoz vezethet, hogy a nyugdíj kifizetéseket csökkenteni kell. A nyugdíjasoknak megfelelő pénzügyi helyzetben kell lenniük, de hogyha a statisztikákat vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy körükben a legelterjedtebb a szegénység. Ehelyett mi megfelelő nyugdíjszintet akarunk a nyugdíjasok számára, ugyanakkor viszont egészséges költségvetéseket is. Tehát meg kell próbálni bármilyen rendszerrel is rendelkezünk, mert most megfelelő megtakarításokat elérni, teljesen mindegy, hogy melyik pillérbe helyezzük el ezeket az elsőbe vagy a másodikba. Mindenesetre már most tennünk kell valamit annak érdekében, hogy a nemzedékek közötti szolidaritás hosszú távon is megőrződjék. Mert nem mondhatjuk, hogy a jövőbeli foglalkoztatottaknak kell viselniük mindezen terheket, ezt a fiatalok nem tudják megtenni. Itt a következő megközelítéseket alkalmaztuk a probléma megoldására. Egyrésztről arról kell gondoskodni, hogy nagyobb legyen a foglalkoztatottak aránya, mert nem elfogadható, hogy egy olyan időszakban, amikor a gazdaság recesszióját tapasztalhatjuk meg, az 55 évesnél idősebb korosztály körében gyakorlatilag az történik, hogy a munkaerőpiacról kiszorítják őket. Megfelelő intézkedéseket kell hoznunk annak érdekében, hogy az 55 évesek vagy idősebbek, akik dolgozni szendékoznak, erre lehetőséget kapjanak. Egyes tagállamok jól teljesítik ezt, ezt számadatokkal is bemutattam, de vannak olyan tagállamok is, amelyek nem tudják jól kezelni ezt a problémát. Másodszorban megtakarításokra van szükség, teljesen mindegy, hogy melyik rendszerben, az első pillér keretében, de a második pillér keretében is. Azt hiszem, gondoskodnunk kell arról, hogy teljesen mindegy, hogy melyik ö, rendszert választjuk, a rendszer mindenféleképpen biztonságos legyen hogyha valaki nyugdíjalapokba ruház be a második pillérben, amelyet a szociális partnerek kezelnek, akkor ennek a megoldásnak is fenntarthatónak kell lennie. Azt hiszem, hogy e tekintetben az Európai Unió sokat követelhet és el is várhat. De ez nem azt jelenti, hogy amit Thomas Mann jelentésében szerepel az Econ beli jelentésben, itt arról lenne szó, hogy az európai irányelveket úgy kell kiigazítani, hogy az EOP szolvencia szabályait kell alkalmazni az előírt tartalékok volumenére vonatkozóan. Nos, ezt a kérdést én rendkívül kritikusan látom. meer dan we dat er nu toe doen, dat we... Ezen kívül úgy vélem, hogy azoknál, akik még nincsenek nyugállományban, ott kell elkezdenünk a munkát, jobban kell tájékoztatnunk őket, hogy mire számíthatnak. Hogy aztán világos legyen, hogy az embereknek fel kell fogniuk, hogy maguknak is tenniük kell a saját érdekükben, például több megtakarítást kell elérniük, és a többi. A következő pont a mobilitás. A zöld könyvben tavaly megállapítottuk, hogy a mobilitást nem szabad szankcionálni más szavakkal, és ez az a javaslat, amivel jelenleg a ciprusi tanácselnökség foglalkozik. Más szavakkal tehát a nyugdíjjogosultságokat, hogyha valaki mobilitást alkalmaz, akkor ezeket garantálni is kell, nem csupán az első, hanem a második pillérben is. Ezt úgy lehet megtenni, hogy a megtakarított tőkét valaki magával tudja vinni, hordozni tudja, de szerintem még egyszerűbb lenne, hogy azt követelnénk, hogy európai szinten minimális hozamokat határozzunk meg, hogy aztán biztosítani lehessen, hogy a megtakarított nyugdíj összegek a megfelelő mértékben növekedjenek, ugyanúgy, mint más nyugdíjalapoknál történik ez. Ezen kívül megvizsgáltuk, hogy vajon a 883-as rendeletnél ezt lehet-e szabályozni. Volt egy idevágó jelentés azt hiszem, hogy ez olyan mértékben technikai jellegű, hogy ez alig ha lesz lehetséges. A bizottság javaslattal élt, amiből én semmit nem értek, ugyanis itt egy saját nyuga, nyugdíjalapot kívánnak létrehozni a kutatók számára. Hát ezt a javaslatot egyáltalán nem értem. Szívesen meghallgatnám ezzel kapcsolatban a kollégák véleményét. Egy szóval, elnök asszony, hogyha a nemzedékek közötti szolidaritást továbbra is meg őrizni, akkor a tagállamoknak reformokat kell végrehajtaniuk. Megpróbáltam ezeket a szükséges reformokat itt felsorolni. Az iarpal kapcsolatban már elmondtam, hogy szkeptikus vagyok, de ez az Ekon szakbizottság kör, illetékességi körébe tartozó kérdés, ami legalábbis itt ezeket a mennyiségi követelményeket illeti. De ami a minőségi követelményeket illeti, a jókormányzás, a nyugdíjalapok költségeinek átláthatósága, nos, e tekintetben mindenféleképpen támogatom ezeket a javaslatokat. Elnök asszony, nagyon sajnálom, de azt hiszem, hogy a magánügyei miatti nyugtalanság ahhoz vezetett, hogy néhányszor elveszítettem a hangomat. Köszönjük kedves kollégánknak! Az árnyék előadók nem jelentek meg. Darden úr és Döbeker úr. Köszönöm, elnök asszony! Csak néhány szót fogok mondani, hiszen még csak az elején tartunk ennek a fontos vitának és ennek a jelentéstervezetnek a vizsgálatában. Örömömre szolgál, hogy ismét beszélhetünk erről a lényeges témáról, és hogy ismét együtt ma dolgozhatok Umar Rajten asszonynal, ahogy a zöld könyvvel kapcsolatban is tettük. Már a zöld könyv idején is megmondtuk, hogy ez egy nagyon fontos téma, és azóta sem változott meg ez a helyzet, sőt azt figyelhettük meg, hogy az államok szintjén a nemzeti költségvetések helyzete egyre nehezebb, és egyértelmű, hogy a nyugdíj aspektus igen fontos szerepet játszik az állami költségvetés kezelésében, és igen kicsi a mozgástér is. Tehát ezt a témát ennek a gondolatnak a fényében kell megvizsgálni. És természetesen ez nem csak egy költségvetési kérdés, nem téveszthetjük szem elől azt sem, hogy a szolidaritás elve milyen fontos. Ez kell, hogy az alapjául szolgáljon a nyugdíjrendszerünknek. A polgároknak erre szükségük van, és azt gondolom, hogy ennek az elemnek meg kell jelennie a mi gondolatainkban és az általunk készített jelentésben is. Különösen abban a pillanatban, amikor sajnos egyre növekszik a szegénység európai szinten is. Pillanatnyilag a szegénység elleni európai platform éves jelentése már a kezünkben van, és elmondhatjuk, hogy ahelyett, hogy a szegénységi küszöb alatt élők száma csökkenne, azzal a jelenséggel szembesülünk, hogy ez éppen ellenkezőleg alakul. A nyugdíjaknak pedig hozzá kell járulniuk a szegénység elleni küzdelemhez. A nyugdíjak jövője tehát egy jelentős kihívás. A zöld könyvvel kapcsolatban már elmondtuk, és most is csak ismételni tudom, hogy a szocialista csoport számára a legfontosabbak a kiegészítés az egyes pillérek között, a szolidaritás különösen a generációk között, és nem szabad megszállottjának lenni a nyugdíjkorhatár emelésének, de a foglalkoztatottak arányát emelni kell, de ezt egy kicsit árnyalni kell a tagállamok különbségei szerint. Nagyon eltérőek a rendszerek, és néha vannak olyan kifejezések, amik nem ugyanazt jelentik az egyes államok esetében, és itt vigyázni kell, hogy nehogy össze zavarjuk őket az olyan kifejezésekkel, mint például a nyugdíjalap, vagy egy pillérhez kötött nyugdíjalap, ez minden tagállamban mást-mást akar. A második pillér a mobilitás és az elővigyázatossági szabályok. Ezeket is mindenképpen meg kell említeni ebben a témakörben. Hiszen nem szabad ezt a második pillért, a nyugdíj alapokat a spekulatív alapokkal összemosni. Ismét visszatértünk tehát ahhoz a tervezethez, amit önök elkészítettek, és azt gondolom, hogy ebben számos érdekes dolog szerepel. Különösen azt tetszik, amikor hivatkozik arra a kompromisszumra, amelyet közösen elértünk a zöld könyvvel kapcsolatban. Talán voltak itt bizonyos rövidítések, nem ártana ezt még árnyalni egy kicsit, ugyanis ez nem teljesen felel meg annak, ahogy én visszaemlékszem erre a kompromisszumra például a garantált minimális nyugdíjak visszaállítása, a hosszabb munkával töltött időtartam, vagy az a lehetőség, hogy tovább lehessen dolgozni, az idős munkavállalók kapcsolatként szolgálhatnának több munkavállalónak. Ez most egy alkalom, hogy visszatérjünk mindezekre a kérdésekre. Köszönöm. De Becker úr. Utána Thomas Mann, aki a Fehér Könyv és a Bizottság közleményének előadója. Köszönöm elnök asszony, és köszönöm az előadónak is az elvégzett munkát. Most végre lehetőségünk van, hogy megvitassuk a fehér könyvet itt a szakbizottságban. És azt gondolom, hogyha figyelembe vesszük azokat a módosító tényezőket, például az idősödő népességet, a pénzügyi válságot és a tagállamok költségvetési nehézségeit, akkor ezt a polgárok számára az egyik legfontosabb és legsürgetőbb kérdésnek tarthatjuk, ami a bizottságunk napirendjén szerepel. A nyugdíj természetesen elsősorban a tagállamok felelőssége, de én ösztönözném, és ez az előadó megjegyzésében is szerepel, hogy legalább európai iránymutatás és koordináció megtörténjen. Úgy velem, hogy európai szinten egy állapotfelmérést is el kell végeznünk arról, hogy az egyes nyugdíjrendszerek a tagállamokban hogyan működnek, annak érdekében, hogy helyes értékelést tudjunk alkotni, és a közeljövő, vagy akár a hosszabb távú jövő kihívásait is meghatározhassuk. Európai alapon kell közösen munkálkodnunk a szolidaritás és a mobilitás elvein, amelyekről már korábban is beszéltünk. Az előadó említi a jó egyensúlyt a munka és a nyugdíjba vonulás között. Ezt szerintem ki kellene szélesíteni. Ma ugyanis nagyon sok modern munkavállalói mintát látunk, ami talán nem jelenik meg kellőképpen a jelenlegi nyugdíjrendszerben, amit még évtizedekkel ezelőtt hoztak létre. Tehát a munka és a magánélet közötti egyensúlyt szintén figyelembe kell venni, de hangsúlyozni kell azt is, hogy a munkavállalók önmagukban a maximális rugalmasságot kell, hogy élvezzenek a nyugdíj megtakarításaik tekintetében. Az egyszeri nyugdíjkifizetést lehetővé kéne tenni, de a nyugdíjjogosultságokban ennek is tükröződnie kellene. És nagyon kedvemre való az, hogy a méltányosságot is belefoglaljuk a vitába sok változásra lesz szükség ahhoz, hogy a nyugdíjak fenntarthatóvá váljanak. A tagállamoknak legalább három pilléres rendszert kell létrehozni, mind állami, mind pedig magánfinanszírozásra szükség van a nyugdíjak tekintetében. Biztosítókat és nyugdíj alapokat is létre kell hozni, ezek sok tagállamban már most is léteznek. És a közösségi, illetve a, a magánszint is szerepet kell, hogy kapjon. Azt gondolom, ez a sokféleség egy tartósabb, fenntarthatóbb nyugdíjrendszerhez fog majd vezetni helyes megjegyzés volt az, hogy a pénzügyi rendelkezésekben sok változást tapasztalhatunk. Egyre erősödik ez a szabályozás, de óvatosnak kell lennünk, nehogy váratlan következményei legyenek ezeknek a módosításoknak, és hogy ne zavarjunk meg egy olyan piacot, ami több tagállamban már így is remekül működik. És az irányítási ágazatot is szem előtt kell tartani. Ez a nyugdíjrendszernek egy gyenge pontja lehet, de nagyon fontos a működése szempontjából. És jobban kellene figyelnünk a pénzügyi oktatásra és tudatosságnövelésre. A polgárok elvárása a jövőbeli nyugdíjukkal kapcsolatban sokszor nincs összhangban a valósággal, vagy a mai piaci folyamatokkal. Számos tagállamnak már vannak nyugdíj követő szolgáltatásai, és vannak olyan nyugdíj alapok vagy biztosító társaságok, amelyek ezzel foglalkoznak. Ez nagyban segíti a polgárokat abban, hogy tudják, milyen nyugdíjra számíthatnak a jövőben. Az előadó által felhozott témákkal nagyrészt egyetértek, néhány témáról még kellene vitatkozni. Vigyázni kell arra, hogy a nyugdíjalapok fenntartható, szilárd vállalatok legyenek, de ez igaz szerintem a biztosító társaságokra is. 80-90%-át a nyugdíjalapoknak biztosító társaságok kezelik, és ők, ők is hosszú távú szolgáltatásokat nyújtanak. Ezt is meg kell vitatni, és természetesen az egyes tagállamok jellegzetességét is figyelembe kell venni. A több pilléres nyugdíjrendszert kellene elősegíteni, és azt gondolom, hogy a kötelező második pillér a jövőbeli célkitűzés, de ez nem a jelenlegi gazdasági realitás mellett fog majd megvalósulni, hiszen a nehéz gazdasági helyzet miatt sok vállalat nem engedheti meg magának, hogy a munkavállalóinak ilyen nyugdíj hozzájárulást fizessen. Én meg vagyok győződve arról, hogy a következő néhány hétben jól együtt tudunk majd működni ezzel az ügyel kapcsolatban. Köszönöm. Thomas Mann, utána pedig még öt hozzászóló van, és még a bizottságnak is szeretnék szót adni. Tehát kérem, hogy mindenki tartsa be a határidőket, így tudjuk csak befejezni a napirendünket. Thomas Mann. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, röviden kell hozzászólni, úgyhogy én is ezt fogom tenni. Riával nagyon jó jelentéstevőt választottunk egy olyan területen, amely már az elmúlt eh, években is felve, eh, felvetődött. Eh, Ria, te is tudod, hogy bizonyos alapelveket közösen kell, közösen kell elfogadnunk, ez elengedhetetlen elem. A finanszírozhatóság, a nyugdíjrendszerek jövője, az egykori európai parlamenti eh, képviselők konferenciát tartanak most éppen, és ők is eh, követik, figyelemmel követik ezt a témát, ez nagyon bátorító. Az első és a második eh, pillér kiegészít, ki kell, hogy egészítse egymást, ez jó, ez helyes, azonban egyes tagállamokban egyes pilléreket megkérdőjeleznek például a harmadikat. Mindenféle különbözőség mellett, amelyet tiszteletben kell tartanunk, meg kell néznünk azt, hogy nem szabad rugalmatlan rendszer létrehozni, amely nem finanszírozható már a végén. Ez fontos. Persze vannak különbségek, ezt az Ekon szakbizottságban, és a szolvencia és az IOPA témájában ez felmerült, és aztán a végén az ECON is és a Szociális Bizottság is nyilván közös elveket dolgoz ki. Németországban például azt próbálják elérni azt, hogy azok, akik évek óta egy cégnél dolgoznak, bónusz kapjanak ezért. Hát ez nem az, amit ez, ez nem a mobilitás be, korlátozása. A mobilitás nem szabad büntetni természetesen, de ne, ne legyen mobilitási fék sem, Egy kérdésem van, Ria. Igaz-e az, jól értelmezem -e azt, hogy, hogy kötelező érvényűvé akarod tenni az üzemi nyugdíjbefizetéseket, vagy, vagy ezt rosszul értettem? Ez nagyon fontos. Tehát közös kompetenciáink vannak, mind a két szakbizottságban is vannak, van megoszt, és megosztott kompetenciánk van, ez egy fontos téma. Szerintem jól fogunk együttműködni. Az Ekon volt egy vita, egy jelentésemet kellett bemutatnom az Ekonban, és ott is nagyon sok kérdés volt, amely kérdés a mi szakbizottságunk illetékességébe tartozik. Nyilván ott az ott feltett kérdéseket és módosításokat itt is meg kell majd tárgyalnunk, hiszen a két jelentés nagyon össz, is összefügg. Röviden ennyit szerettem volna elnök úr mondani. Elnök asszony mondani. Köszönöm szépen. A többi hozzászóló következik. Őri Csaba, és utána jut a Steinbrück. Köszönöm szépen. Azt, hogy nem mint koordinátor, hanem a saját nevemben <clears throat> szólalnék most meg. Ez egy olyan vita és olyan kérdés, ami régóta kezdődött, és valószínűleg sokáig fog még tartani, és valamennyinket érint. Mindenféleképpen üdvözlöm a, a jelentést, és köszönettel tartozunk Liának. Ez egy elég jó és kiegyensúlyozott anyag, ami nagyon sok mindent figyelembe vesz a korábbi vitákból és a korábbi elhangzottakból. Kifejezetten jónak tartom azt, hogy hangsúlyosan beszél az államok felelősségéről, és nem pusztán úgy tekint a nyugdíjrendszer mint valami fajta pénzügyi vállalkozás üzemgazdasági problémáinak a, a halmazára. Tehát a szolidaritás, a szolidarisztikus rendszerek, az államok felelőssége szerintem is megkerülhetetlen a nyugdíjrendszerek jövőjében. Jónak tartom azt, hogy beemeli a mobilitásnak a, a kérdését Hm, e- ezen még érdemes tovább gondolkozni, hogy milyen formában, milyen eszközökkel. Ugyanakkor hiányolom azt, hogy a, amiről más összefüggésben is sokszor beszélünk, hogy a mostani válság után valószínűleg semmi nem lesz olyan, mint amilyen előtte volt ezt többször elmondtuk már a foglalkozással, a foglalkozás szerkezetével, a munkavégzés, illetve a munkaviszony tartalmával összefüggésben, és erre a tényre egyelőre nem látok se kérdéseket, se válaszokat. Rengeteg olyan atipikus, nem szokványos, újfajta munkavégzés, újfajta szerződés, a munkával való elköteleződés várható a jövőben, aminek a bekapcsolása vagy a, a részvétele a jövőbeni nyugdíjrendszerekben teljes mértékben homályos, és erre vonatkozóan szerintem érdemes lenne megfogalmaznunk valamit ennek a jelentésnek a kapcsán is. Kicsit másként gondolkozom, és majd ezt a vitát nyilván bizottságon belül is, de a frakción belül is az úgynevezett második pilléről, ennek kötelező jellegéről. Én azt gondolom, hogy alapvetően más a helyzet olyan országokban, ahol nagyvállalati szektordomináns, és olyan országokban, ahol közepes, mini és pici vállalkozások vannak, nyilvánvalóan más megoldások vannak. Látom, hogy kevés a, a, a, az idő, Alapvetően fontosnak tartom azt az üzenetét Riának, amelyik azt mondja, hogy tetszik, nem tetszik, többet és többen kell dolgoznunk, tehát a foglalkoztatásra és bizonyos értelemben a munkában töltött idő hosszára vonatkozólag is fontos megállapításokat tett. Köszönöm szépen. Merci. Jutta Steinrück. Köszönöm, Jutta Steinrück. De csak két és fél percben az még jobb, mint a háromban. Nos, azt hiszem, hogy minden kedvező szándék mellett figyelembe kell vennünk, hogy itt az európai szintű tevékenységeknek ne legyen csupán az a célja, hogy a társadalmi költségvetéseket csökkentsük. Itt mindenképpen megfelelő nyugdíjakra van szükség, szolidáris nyugdíjak erősítésére, ugyanakkor figyelembe kell vennünk, hogy a nyugdíjasokat igencsak sújtja a szegénység, ezt le kell küzdenünk egész Európában. Hogyha a bizottsági javaslatot olvasom arról, hogy több magán nyugdíjellátásra van szükség, hát sokan kevesebbet keresnek, vagy nincs is munkahelyük, tehát egyáltalán nincs pénzük, hogy még kiegészítő munka, magányugdíjpénztárakat finanszírozzanak. Aztán itt a tagállami jellegzetességekre is el kell mutatni. Thomas Mann is elmondta ezt, Németországban a második pillér az üzemi nyugdíjakkal egy olyan pillér, a, melyet a nagyvállalatok, de a KKV-k is széles körben alkalmaznak. Ez egy önkéntes pillér, nem pénzügyi termék, hanem egy eh, nyugdíj eh, előtt takarékossági forma, és a bizottság eh, elképzelése, hogy az öt, hogy az 50 milliárd euróval terelni a vállalatokat. Nos, át kell gondolnunk, hogy Németországban a foglalkoztatottak kétharmada kap üzemi, illetve befizet üzemi nyugdíjjárulékot, és ez akár 50%-át is kitárni majd a nyugdíjellátásnak, tehát az üzemi nyugdíjak. Figyelni kell tehát arra, hogy a második pillért ne tegyük tönkre. De fontos a nyugdíjasok szegénységének leküzdése, illetve a megfelelő nyugdíjak, de ez csak akkor lehetséges, hogy az embereknek van munkájuk és jól keresnek. Ennek kérném a jelentéstevőt, hogy az Európai Parlament által mondottak, a zöld könyvről mennyiben jelenik meg a fehér könyvben, ez egy nagyon fontos kérdés. Említette, hogy kidolgoztunk egy jelentést, kérdés az, hogy mennyiben jelenik meg ez ebben a szövegben. Nos, itt a bizottságnak az elképzelése a kutatókkal kapcsolatosan, ez egy régi elképzelés, ezek nagyon mobilis szakemberek, őket favorizálni kell, jogosultak egy úgynevezett 28. rendszer, ez nem egy új elképzelés. A harmadik észrevételem. A mandátum elején megértettem, amikor megkaptam ezt a funkciót, hogy az előző ciklus örökségeként a nyugdíj jogosultságok hordozhatósága továbbra is napirenden maradt. A bizottság egy nagy zöld könyvet készített, azt gondolom, hogy ezzel mindent megold. Most itt van a fehér könyv, és a nyugdíj jogosultságok hordozhatósága továbbra is terítéken van. Tehát jó lenne, hogyha ez a kérdés kicsit előre haladna, hiszen a hordozhatóság új ö, aktualitást nyert. Ö, Nos, Thomas Mann és Jutta Steinrück, itt valóban a tagállami modellek sokjának problémája vetődik fel. Nem, nem lehet a válságra való válaszként a periféria felé való migrációt ösztönözni. Itt a periférián lévő országokban ö, ö, ból a személyek elvándornak más országokba, és aztán visszatérnek majd nyugdíjas korukban a saját hazájukba. Hát ez egy újabb vetületét veti fel a nyugdíjak hordozhatóságának, illetve az ezzel összefüggő problémának jogalkotóként foglalkoznunk kell ezzel, és meg kell néznünk, hogy mi történik Európában gazdasági és ö, szociális szinten. Azt hiszem, hogy ezt is be kell illeszteni a jelentésbe. ezt kasszony, aztán Cornelissen asszony kap szót. Cornelissen asszony. Sorry, <laughs> I don't... Elnézést, elnézést, azt hittem még valaki előttem hozzászól talking about uh, um, uh, migrants here. A migráns munkavállalókról volt itt szó. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek a munkáját. Nagyon jó um, alapot teremt ez a munkánkhoz, hangsúlyozza, hogy a hosszú távú reform fontos, miközben uh, sok esetben a tagállamok rövid távú megszorítási programokat vezetnek be, ami pontosan ellentéte a hosszú távú reformnak. Tetszik nekem az, hogy a szegénység, időskori szegénység veszélyeit veti fel, és ezzel kezdődik. Ez nagyon nagy probléma, és egy nagyon nagy veszély. És egyre rosszabb a helyzet, mert azok, akik nyugdíjba vonultak, azok már nem tudnak a szegénység, és kevés a nyugdíjuk, nem tudnak már munkavállalással javítani ezen. Úgyhogy az első pilléres nyugdíjnak egy megfelelő méltányos szintű nyugdíjat kell biztosítania, ezt hangsúlyozni kell. Ami azonban hiányos, amit hiányolok, az az, hogy a különösen sebezhető csoportoknak nyújtott nyugdíj, a, például a gyermekneveléssel időt töltött nők, vagy, vagy más csoportok vagy a migráns munkavállalók, akik máshogy dolgoztak, de nem a saját, munkála, nem a saját országukban. Aztán a 14-es bekezdés Fontos hangsúlyozni a szolidaritást, a nyugdíjak, a nyugdíj az szolidaritási gyakorlat tulajdonképpen, és ennek így is kell maradnia. Egyetértek azzal, hogy a második pillér, ez eh, amely eh, mind kollektív, mind, mond, mind kötelező érvényű, ezt eh, preferálni kell. A második pilléres alapok nem kell, hogy egy céghez kötődjenek, lehetnek ágazatok közötti alapok is. Nagy vita folyik a témában. Azonban nagyon fontosnak tartom azt is, hogy a nemzeti parlamenti kollégáinkat, illetve a parlament, illetve a nemzeti kormányokat is, főleg az nálunk, még informálni kell, tájékoztatni kell. Öt éve kezdődött a vita és gyakorlatilag az Európai Unió úgy tekintik, mint, amely, mint amelynek nincsen ebben a témában illetékessége, de ez nagyon régi helyzet, úgyhogy itt az ideje, hogy a valósággal nézzenek szembe az tagállamok. Cornelissen asszony, nem szólt hozzá túl sokáig, és Jezlov lesz asszony pedig visszajött, úgyhogy kap két percet. Köszönöm szépen. Szeretnék gratulálni az előadónak, kiváló tervezetet készített. És ez igen részletes is, nagyon jól elemzi a jelenlegi helyzetet és azokat a kihívásokat, amelyekkel az európai tagállamok szembenéznek a nyugdíjrendszerek területén. helyesnek tartanám kiemelni azt, hogyha megfelelő méltányos nyugdíjakról eh, szeretnénk beszélni, akkor gondoskodnunk kell arról is, hogy a potenciális munkaképes népesség hozzáférhessen a munkaerőpiachoz, hogy a lehető leghamarabb bekerülhessenek a munkaerőpiacra, és ott is maradhassanak. Fel is kell készülni a nyugdíjba vonulásra. Rendkívül eh, nehéz állami forrásokból finanszírozni a nyugdíjakat, miközben a fiatalok 25%-a nem képes belépni a munkaerőpiacra és elkezdeni megalapozni a nyugdíját. Örömmel támogatok olyan kezdeményezéseket, mint például az 55 éven felüliek foglalkoztathatóságának növelése. Fontos a munkakörülmények javítása, ez lehetővé tenné számukra, hogy a lehető legtovább munkát végezzenek. Ezen kívül úgy gondolom, az előadó helyesen mutat rá arra, hogy nagyon óvatosnak kell lennünk, a munkavállalói önkéntes nyugdíjprogramokkal kapcsolatos irányelvet illetően. Hogyha ezt az irányelvet bármennyiben is megváltoztatnánk, az növelheti a költségeket. És ez eltántoríthatja a vállalkozásokat attól, hogy ilyen lehetőségeket kínáljanak. Vigyáznunk kell a ö, vissza kell térni a következtetésekre kellene most már rátérni. Tehát a nyugdíjjogosultságok hordozhatósága nagyon fontos, de itt is nagyon óvatosnak kell lennünk. Még egy megjegyzést tennék, a tagállamokban eltérőek a nyugdíjrendszerek, és szeretném felkérni az előadót arra, hogy ne csak az első, második és harmadik pilléről beszéljen, hanem esetleg jelezze, hogy milyen típusú rendszerről van szó, tehát magán nyugdíjpénztár, önkéntes nyugdíjpénztár vagy állami. Az egyes országokban eltérő a helyzet, és ez nem mindig következetes. Megadom a szót a bizottságnak, és elnézést kérek, de csak három percet tudok neki adni. Elnézést kérek, ez nem, nem egy illedelmes dolog, de még két napi rendi pontot kell megtárgyalnunk, tehát három percet adok a bizottság képviselőinek. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm az előadónak, hogy sok kulcsfontosságú üzenetünket támogatta a fehér könyvön belül. Nagyon jó, hogy ilyen fontos kérdésekben egyet tudunk érteni. A hosszabb munkával töltött időtartam a fenntartatóbb nyugdíjrendszer és a méltányosabb nyugdíjak jövőjének záloga. Valamennyi munkavállaló foglalkoztathatósága, ideértve a fiatalokét is, nem mond ellent a nyugdíjak kérdésének. Az állami nyugdíjrendszerek pedig továbbra is a megfelelő nyugdíjak alapját fogják képezni. És lehetőséget kell adnunk a polgároknak, hogy biztonságos helyen és jól tájékozottan kiegészítő nyugdíjrendszerekbe fektethessék a megtakarításaikat meg tudjuk érteni az aggodalmaikat, különösen az IORP eh, irányával kapcsolatban, tehát az ágazati eh, nyugdíjakkal kapcsolatban. És az európai eh, nyugdíj alapot is hallottuk, hogy erre kutatók számára szükség lenne, és várjuk már a további közös munkát ebben a témában. Azért adtam szót, hogy válaszoljon a kérdésekre. Az előadó azt kérdezte, hogy miért emelni ki a kutatókat. Ez egy hipotézis volt, de kérem, hogy válaszoljon az előadónak is. Csak annyit mond, hogy szeretne a jövőben együttműködni, azért jött el ide, hogy konkrétumokra válaszoljon. Hogyha nincsenek gondolatai, akkor itt maradunk a bizottság javaslatában egy konkrét javaslat szerepel a kutatókra vonatkozóan, ennek kell, hogy legyen valami indoka. Oh, well, at the moment, uh, this I... Jelenleg még kísérleti fázisban van ez az ötlet, ezért uh, még nem beszélünk semmiféle uh, kötelező vagy átfogó európai szintű rendszerről. Ez csak egy uh, kis tömörülése az erre hajlamos egyetemeknek, és az Európai Bizottság támogatja őket egy kísérleti projekt keretében. Ez volt az egyetlen kutatási alap, amelyik érdekeltnek mutatkozott ebben a kezdeményezésben, és amikor kapunk visszajelzést a kezdeményezés résztvevőitől, akkor erre fogunk építeni. Ebben a szakaszban tehát még nagyon messze vagyunk attól, hogy egy átfogó európai rendszerhez hasonlót javasoljunk. Ez már legalább egy kicsit konkrétabb. Even op het laatste, op het laatste ingaan. Ik denk dat gewoon niet... Nos, elnök asszony, mielőtt rátérek az utolsó pontra, azt mondanám, hogy ez nem fog működni. Ha egy német vagy egy francia kutató Görögországba ö, ö, megy, akkor Görögországban más, más fizetése van. Most ezt mind befizetjük egy alapba. Ez sokkal több problémát látok, mint, mint megoldást. Nos, elnök asszony, számos kérdés felmerült, ezeket meg szeretném válaszolni. Igen, a szolidaritás továbbra is fontos, de ez nem csak azt jelenti, hogy az emberek között kell eh, szolidaritást vállalni, hanem a generációk között is. Elnök asszony, eh, a szegénység, a megfelelő eh, jövedelem, ezzel kapcsolatban a következő problémát látom. Ahogy problémák merülnek fel egy országban, például Görögországban, azonnal a nyugdíjasok nyugdíjához nyúlnak. Aztán szó volt itt a nyugdíjkorhatár és a várható élettartam összehangolásáról. Egy dolgot azonban nem szabad elfelejteni. Nagyon sokan vannak, akik el, el múltak 50 évesek, 55 évesek szeretnének dolgozni, de nem kapnak munkát. Úgyhogy ezt is figyelembe kell venni. Aztán a foglalkoztathatóság, az üzemi nyugdíj, amit Thomas említett. Elmondtam, hogy örülök az Európai Bizottság javaslatának, mert szerint legyen kiegészítő üzemi nyugdíj, a magánmegtakarítások és az állami nyugdíj mellett. Talán az Európai Bizottságnak kollektív szabályozást kellene e, találnia, nem csak a generációk közötti szolidaritásról van szó, hanem a szociális partnerek is szerepet játszanak. E, és Debaker úrnak mondva, hogy ő hozzáfordulva, ő azt mondta, hogy a biztosító társaságoknak ugye sok tőkéjük van, ezt be tudják fektetni. Na de hát más, a nyugdíjalap az teljesen más. Az emberek megtakarított pénzével működik a nyugdíjalap. Természetesen a pénzt később meg akarja, ki akarja venni belőle, hát egy, egy, egy, egy biztosítótársaság az más, annak kereskedelmi szempontjai is vannak, de hát erről még lehet beszélni. Aztán elnök asszony az önkérdései. Mit lát most itt ebben a jelentésben? Azt gondolom, hogy itt új rendszerekre terelődik a szó, az átvihetőség, a mobilitás is szintén nagyon fontos témák. Említenék egy példát. Nem csak az országok közötti mobilitásról beszélek, hanem a tagállamon belüli mobilitásról. Hogyha nagyobb mobilitást akarunk, és ez tényleg így van, Tomasz, akkor öt éves időszak megléte előtt nem lehet, befizetés időszak megléte előtt nem lehet mozogni, nem lehet mobil, mobilisnak lenni. És aztán a nők helyzete 13-as cikk pontosan erről szól, hogy jobban oda kell figyelni a nőkre, akik gyakran nyugdíjat kapnak, és mégis szegények. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Nagyon fontosnak tartom, ebben a szakbizottságban nagyon is tudjuk, hogy mi a helyzet a tanácsban, a nyugdíj, átvihetőség és stb. A mobilitás, az új gazdasági helyzet, a mobilitás, a válság miatti mobilitás is létezik. Nagyon is várjuk a tanács eredményeit. 2000, a 2009-es javaslatra térnek vissza, amely amelynek a jogi alapja a Lisszaboni szerződésben szerepel, és ez a korábbi javaslatra nyúl vissza. A tanács tehát egy régi szöveg alapján dolgozik, egy új, új jogi alap alapján, amely a Lisszaboni szerződés, és pontosan ezt akartuk elérni 2009-ben. Január 8-ig lehet módosításokat benyújtani, február 20-21-én vizsgálják meg a módosító javaslatokat, a kompromisszumokat március 20-án, és másnap szavazunk, és áprilisban kerül plenárisra. Most pedig Howitt úr itt van, egy kis közlekedési probléma miatt késett. Elnézést, és kérem a tolmácsokat, hogy adjanak nekünk még 10 percet. ha új túr, azt kérem, hogy, hogy a két módosítása javaslatával kapcsolatos módosításokat mutassa be. Az egyik a Júri-ra készült vélemény, a másik pedig az ön jelentése, az, eh, az eh, Szociális Bizottság értékességi eh, körébe tartozó jelentéssel kapcsolatban. Tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, elnézést. a csalagútban nem ö, áramkimaradás volt, úgyhogy egy kicsit nem, kicsit nem, egy ideig nem sikerült haladni. Most ö, Szeretnék rátérni ezekre a témákra, amelyeket ön említett. Mann az úrnak és önnek is köszönetet szeretnék mondani. Sajnos a módosító javaslatokra nem tudok mindegyikre kitérni, de a korábbi vitákból tudom, hogy mi a helyzet. Fontanya asszony is itt volt, a spanyol változatot kaptam meg a módosító javaslatokból, ez még további munka az elkövetkezendő hetekre. Nagyon remélem, hogy sikerül konszenzusra jutni ebben a e, szakbizottságban, különös azoknak a kollégáknak mondom, akik e, foglalkoztak a témával, és igyekszem e, megegyezésre jutni. Lesznek módosítási javaslataim nekem is, mert az eredeti vélemény korlátozott terjedelmű lehetett, úgyhogy Ezeket be fogom nyújtani a szakbizottságnak. Globális standardekkel kapcsolatban, az üzleti világ és az emberi jogok konvenciójával kapcsolatban, aztán az ENSZ fenntartató fejlődése kapcsolatos csúcs találkozója, az OECD iránymutatások. Még mindig próbálok az OECD eh, iránymutatásokkal kapcsolatban pontosabban fogalmazni lehet, hogy ez még nem sikerült. Néhány módosító javaslatom a válságból való felépülésre vonatkozik. Támogatom az Európai Bizottság által kidolgozott szektoriális iránymutatásokat, azt hiszem, hogy a kis vállalkozásokat teljes mértékben támogatnunk kell. Az, az ICT eh, ágazattal kapcsolatban is lesz néhány módosító javaslatom. Aztán a foglalkoztatási feltételekkel kapcsolatban eh, nyújtott be módosító javaslatot eh, Stephen Hughes, aztán a kapacitásépítési programok harmadik országokban, sok kollega nyújtott be módosító javaslatot ezekkel kapcsolatban, úgyhogy igyekszem majd kompromisszumra jutni. A módosító javaslatomban ami a, ez, ennek a területnek az irányítását illeti, ennek a jobb szervezésére szeretnék kitérni. Más képviselőkre utalva, tá, támogatom azokat a módosító javaslatokat, amelyeket Bulon úr nyújtott be. Konkrét intézkedésekkel kapcsolatban szeretnék majd egyeztetni vele. Az egy új európai szociális címkével kapcsolatban. Papadopoulou asszony által beintett módosító javaslatokat támogatni tudom. Becker tepakis, kollégák is nyújtottak be javaslatokat a kisvállalkozásokkal kapcsolatban, Takula úr is. Ezek a területek mindenképpen támogatandók. Aztán a Nőjogi Bizottság benyújtott módosítójavaslatokat a gender témával kapcsolatban, helyes, jól fókuszált és célirányos módosítójavaslatok ezek. Nem, sajnos mindegyiket nem tudom elfogadni, de a legtöbbet igen. Thomas Mann, régi barátom és kollégám, sose értettünk egyet száz százalékban, de e, ő, volt egy meghallgatás az üzleti világ képviselőivel, és a munkaadók megegyezését itt át kellene vennünk, Nagyon remélem, hogy sikerül kompromisszumra jutnom vele ezzel a ponttal kapcsolatban, mert teljesen világos számomra, hogy ma már más a világ, mint volt öt évvel ezelőtt. És hogyha megnézi a 20-as módosító javaslatomat, a kiegyensúlyozott és differenciált megköz, árnyalat megközelítéssel kapcsolatban, és Barantapuló asszony szerintem túlságosan messze megy, nem fogom tudni támogatni ezt a módosító javaslatot. Remélem, hogy sikerül majd kompromisszumra jutni. Kérem, hogy zárja le, ami a pénzügyi átláthatóságot illeti. Egy kollégák nyújtottak be néhány érdekes módosító javaslatot. Asszaja asszony, kérem, hogy ezt vizsgálja meg, mert ezzel kapcsolatban szeretnék kompromisszumot kidolgozni. Köszönöm szépen. Köszönjük. Először Philip Bulonnak, aztán Thomas Mannnak adom meg a szót, de kérem, hogy legyenek nagyon rövidek. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönöm Havit úrnak ezt a e, remek munkát, mint a zsűrinek, mint pedig nekünk e, nagyon e, jó véleményt készített. A Júri véleménye kapcsolatban ez nem kötelező, hanem ahogy mondta, ez egy önkéntes alapon történik, csak a fejlesztési bizottság szeretné, hogyha ez kötelező lenne. Három módosítót nyújtottam be. A saját kezdeményezésű véleményével kapcsolatban 14 módosítót nyújtottam be. A KKV-kat is be kellene vonni, hogyha szeretnénk ezt jobban elterjeszteni Európában. Jó lenne, hogyha lennének specializált szervezetek, akik a szociális normákkal kapcsolatban tudnának értékeléseket végezni. Jelenleg a környezetvédelmi normák tűnnek mérhetőnek, és ezeket mérik is. És szeretném bevezetni ezt a gondolatot, ami nagyon kedves számomra, ez pedig egy címke azon vállalkozások számára, amelyek alávetik magukat ennek az értékelésnek. Ha szeretnénk a KKV-kat is bevonni ebbe a gyakorlatba, akkor a fogyasztók és a beruhá, befektetők által is elismert címkét kell létrehozni. És egy erényes imidzset kell adni ennek a címkének. Én rendelkezésére állok Hovit úrnak, remélem, hogy pozitívan reagál a, erre a gondolatra, hiszen már régóta védi a szociális labelt címkét. Én vagyok a frakcióm árnyékjelentéstevő, és ezért állok az önök rendelkezésére. Thomas Mann. Köszönöm szépen, egészen röviden. Richard, régóta ismerjük egymást, és tudod, hogy az önkéntességet biztosítani lehet. Mindig azt mondod, hogy a vállalatok túl keveset tesznek, ennek kötelezőnek kell lenni. Módosítókban akartam tisztázni, hogy különbséget kell tennünk a CSR-nél azok a katasztrofák, amelyek most a textil területén, textilágazat területén bekövetkeztek Bangladesben, vagy ami Pakisztánban történt, az elviselhetetlen. Ott embereket zsákmányolnak ki, rossz körülmények között dolgoznak, ennek semmi köze nincs a szociális orientációhoz. Azt hiszem, hogy különbséget kell tennünk hogy mi is a CSR a KKV-knál, ami ott eredményesen működik, tehát itt valóban karitatív elkötelezettségről van szó, és itt Richard van egy lehetőségünk, minden egyebet el kell ítélnünk, hogyha az embereket nagyon rossz körülmények között kizsákmányolják, hogy egyáltalán túl tudjanak élni. Ez egy teljesen más álláspont tárgya kell, hogy legyen. Én megpróbáltam különbséget tenni, hogy elmondhassuk, hogy világos álláspont az önkéntes kötelezettség mellett, de meg kell különböztetni a CSR-nél az önkéntes lehetőséget. Remélem, hogy közös irányvonalat sikerül majd kialakítanunk, ennek nagyon örülnék. Köszönöm, elnök asszony. Elnök, köszönöm, köszönöm a kollégáknak is, hogy ilyen gyorsak, tömrek voltak. Jelentéstevő úr, szeretne még hozzászólni? Csak Bulon úrra szeretnék reagálni. A bizottság nagyon erősen kötődött a szociális címkékhez, ezért ezen még el kell gondolkodnunk. Tökéletes, akkor ennek tekintetében júni, január 14-én fogjuk megszavazni ezeket a jelentéseket, így még lesz lehetőségünk a Juri Bizottsággal is a megállapodásokkal tárgyalni erről. Az elnök kedvesen megköszöni a tolmácsokat. Mindenkinek további kellemes délutánt kívánok. December 18-án fogunk találkozni Brüsszelben, és remélem, hogy minél többen jelen lesznek.